Tisztelt kollégák, meg is kezdjük a munkát. Először is elfogadjuk a napirendet, nincsenek észrevételek, tehát a napirendet elfogadottnak tekintjük. Részemről nincsen közlemény, tehát áttérünk a hármas napirendi pontra. illetve a külső határok átlépésekor vízum kötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alul mentes harmadik országokbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló rendelet módosítására. Kovacsev kollégánk a vélemény előadója, üdvözlöm őt sorainkban. És Augustin Diaz de Mere Garcia, az illetékes Libe szakbizottság jelentéstevője. Tehát rögtön meg is adom a szót a jelentéstevőnek, hogy mutassa be ezt a véleményt. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, mindenkinek köszönöm a javaslatait, figyelembe vettem a véleményemben, a véleményem indoklásában, több évtizedi feszültség után a jelenlegi tajvani kormány között és Kína között feszültségekkel telévek után most rendeződött a helyzet, és aláírták a 17 jegyzőkönyvet, az úgynevezett ECFAT is, a gazdasági keretszerződést. Tajvan és az EU közötti kapcsolatok is javultak. A kereskedelmi kapcsolatok nőttek, az akadémiai és az üzleti kapcsolatok is megsokszorozottak. A tajvani demokratikus kormány az OECD tagállamokkal együttműködve, Koreával és Japánval javul. Az egyfőre jutó GDP 33 ezer dollárt meghaladja évente. Vízamentességet javaslunk a tajvani útlevél rendelkezőknek a bizottság részéről. Én támogatom. Minden EU-s tagállam, kivéve Bulgáriát és Ciprust, vízummentes belépést élveznek Tajvanba az Egyesült Királyság és Írország már fölfüggesztette a vízum kötelezettséget a tajvani állampolgárok számára. A tajvaniak minden tagállam állampolgára számára vízummentességet javasolnak. A bizottság javaslata azt is javasolja, hogy a Mariana sziget csoport lakóinak is vízumentességet biztosítsunk. 90 ezer lakosról van itt szó, mindegyik amerikai útlevéllel rendelkezik. Ezen kívül kicsit változtatunk a szövegen, amit kiosztottunk. Szeretnék egy mondatot beszúrni a harmadik bekezdésbe, miszerint az Európai Parlament továbbra is ösztönzi Tajvan részvételét a nemzetközi szervezetekben, ezt a véleménybe beszúrjuk a harmadik bekezdésbe, ezen kívül. Az Európai Unió és tagállamai nem ismerik el Tajvant, mint független, szuverén államot. Egy Kínát ismerünk el. Nem különböztetjük meg azokat az országokat két külön részként, amelyeket a nemzetközi jog nem ismer el két félként. Ezzel tisztáztuk ezt az ellentmondásos pontot. Köszönöm szépen. Köszönöm a vélemény előadójának. Annyira meggyőző volt, hogy nem is nyújtottak be módosító indítványokat. A szakbizottságon belül a szavazásra ma délután kerül sor. Köszönöm. Egyéb észrevétel nincs, akkor áttérünk az ötös napi rendi pontra. Sajnos a jelentéstevő asszony nincs jelen. Munyiz asszony. Se, se il... Prego. Sik. May I say something on the shadow rapporteur on... Hozzá szeretnék szólni. A tajvani vízumkötelezettséggel kapcsolatban árnyékjelentéstevő vagyok. Mondhatok-e valamit? Csatlakoznék ahhoz, amit a kollégánk mondott. A kínai hatóságok nem ellenzik ezt a javaslatot, tehát diplomáciai komplikációkat nem várhatunk ebben a tekintetben. Másrészt viszont az várható, hogy vízumot várnak el Bulgária, Ciprus és Románia állampolgáraitól továbbra is. Mi pedig reméljük, hogy ezt a lehető leghamarabb megváltoztatják. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Azt hiszem, hogy az ülés néhány pillanatig fel kellene függesztenünk, amíg a jelentéstevő asszony is befut. Seduta sospesa quindi. Felfüggesztem tehát az ülést. Diciamo 10 minuti. 10 minuti di sospensione. 10 percre felfüggesztjük az ülést, remélhetőleg ez az idő elegendő lesz arra, hogy a kolléganő is megérkezzen. Bene, colleghi, riprendiamo i lavori. Siamo al punto 5. Tisztelt kollégák, öt intézményközi megállapodás született a költségvetési témát illetően. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével felül kell vizsgálni az intézményközi megállapodást, amely a költségvetési fegyelemről szól, és 2006-ra datálódik. Ebben a megállapodásban különleges rendelkezések vannak a kül- és biztonságpolitika, valamint a védelmi politika tárgyában, és előirányozzák a parlament tájékoztatását és a vele való konzultációt a külügyi politika területén. Nos, ezen okból a megállapodás megújítása nagy érdeklődéssel bír a mi szakbizottságunk számára. Az új szöveg, amelyet az Európai Bizottság javasolt, változatlanul hagyja a KKB-re vonatkozó rendelkezéseket. Noha a Lisszaboni szerződés újításokat vezetett be ezen a területen a jelentéstevő Muniz asszony, akit üdvözlünk, elemezte az Európai Bizottság által benyújtott szöveget, és számos módosítást javasol, hogy jobban megvédjük a parlament politikai és költségvetési előjogait a KKBP területén. Rögtön meg is adom a szót Muniz kollégának. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Az Európai Parlament hatásköreiről szólva, mindenképpen szükség van az intézmény közi megállapodás felülvizsgálatára a költségvetési fegyelem szempontjából. Korák is tudják, 2006-os az utolsó intézmény közi megállapodás, ezért ezt aktualizálni kell. Viszont a bizottság szövegében csak technikai módosítások találhatók, az én véleményemben pedig egy sor komoly módosításra teszek javaslatot, annak érdekében, hogy ne csak a Lisszaboni szerződésnek ne csak a betűjét, hanem a szellemét is sikerüljön érvényesítenünk. A véleményem tartalmaz konkrét javaslatokat is a bizottság szövegére vonatkozóan, és a az indokolásban összefoglalva is a lényeg az, hogy több legyen az információ, és nagyobb legyen a transzparencia, jobban bevonják az Európai Parlamentet az eljárásokba. Szó esik a fő képviselőről is, abban a kontextusban, hogy a saját nyilatkozatát, a politikai felelősségre vonatkozó nyilatkozatát valóban töltse meg élettel, és a közös kül- és biztonsági politikán belül is úgy járjon el, ahogyan ezt a mandátuma a feladatköre meghatározza számára. Amikor missziókra kerül sor, akkor a parlamentet erről tájékoztatni kell megfelelő módon, és az általános védelmi politikával kapcsolatban is mindebbe be kell vonni a parlamentet. A jelenlegi konzultatív, konzultációs mechanizmust, amikor a parlament tájékoztatást kap, erősíteni kell. A Politikai és Biztonsági eh, Bizottság eh, legalább ötször találkozzon, és minden párt kérhesse ennek a testületnek az összehívását, hogyha olyan rendkívüli eseményekre kerül sor, amelynek van költségvetési kihatása is. Éppen ezért eh, a Külügyi Bizottság, a Költségvetési Bizottság kibővített formában is részt kell, hogy vegyen ezeken az üléseken, és a külügyi szolgálatért felelős képviselőket és be kell vonni a munkába annak érdekében, hogy ezeket a missziókat jobban meg lehessen tervezni, és a parlament javaslatait nagyobb mértékben vegyék figyelembe a transzparencia a KKBP kapcsán különösen fontos. Rendszeres konzultációkat tartunk szükségesnek itt az Európai Parlamentben a nagyobb transzparencia érdekében. Tájékoztatást kell kapni a KKBP terül és a védelmi politika területén minden javaslatról és kezdeményezésről. Az Európai Parlamentnek eh, a bizottság meg kell, hogy küldje minden meghallgatás eredményeit, és eh, minden eh, olyan eseményről tájékozást kell, hogy kapjon a parlament, ami érinti a közös kül biztonság és védelmi politikát. Végső soron, ami a legfontosabb számunkra az az, hogy a parlament és a mi szakbizottságunk élhessen azzal a hatáskörrel, ami jár neki a Lisszaboni szerződés értelmében a költségvetési, illetve a kül- és biztonságpolitika területén. A módosító indítványok benyújtásának majd meg lesz határideje, de szerintem konszenzus van a frakciók között. Köszönöm. Muniz kolléganő, emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 7-e, a szakbizottságon belül pedig 26-án, október 26-án szavazunk, novemberben kerülhet sor a plenárison való szavazásra, tehát megnyitjuk a felszólalók sorát. Elsőként Lőzing képviselő kap tessék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, és köszönöm Munisz asszonynak a vélemény elkészítését. Nagyon rövid leszek. Az infrakcióm és magam is határozottan és nyomatékosan üdvözöljük a módosító javaslatot, amelyek az intézményközi megállapodásra vonatkoznak, miszerint nagyobb transzferenciára van szükség, és be kell vonni jobban a parlamentet a költségvetés ellenőrzésébe. De több területen azért még nagy problémáink vannak különösen ami a KKVP finanszírozási eszközének a forrásainak a megnövelését illeti. A GUE-vel együtt nekünk más a véleményünk. Szerintünk az EU-nak béke teremtő szereplőnek kell maradnia, és sem katonai, sem civil katonai fellépésekben nem kell részt vennie. Az EU gazdasági és politikai cselekvésével nem szabad, hogy növelje a világ más régióiban a szegénységet, és a, nem szabad, hogy a liberalizációval csökkentse csökkentsék más országokban a közszolgáltatások szintjét és mértékét. Nem látunk, nem látjuk indokát annak, hogy a katonai erővel ilyen célokat el lehet élni, hanem sokkal inkább a katasztrófa elhárítás területén a polgárvédelem területén lehet szerepük ezeknek az erőknek. A nem szabad militarizált katasztrófavédelembe beruházni, vagy elkölteni a KKB-ra szánt forrásokat, hanem csak mindig a békés, a célok békés elérése érdekében kell ezeket felhasználni. Nessuno. Más felszólaló senki? Ah, Netz képviselő asszony következik. Eh, meneer de voorzitter, waarde collega's, ik... Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Én is eh, szeretném megköszönni Munis asszonynak a véleményt, és gratulálok neki ahhoz a véleménytervezethez, amelyet eh, elénk tett. Ha lehet, szeretnék kitérni néhány kérdésre. Szeretném például megkérdezni azt, hogy az ötös módosításban, a második részben miért javasolja azt, hogy töröljük a második részt, a D részt. Ha jól értem, akkor itt egy olyan javaslatról van szó, miszerint a KKBP és védelmi politika fejezeten belül legyen néhány alfejezet, és ez a módosítás, már ha jól értem, azt javasolta, hogy ezt töröljük. Nem értem, hogy miért. És szeretném szeretnék magyarázatot kapni arra, hogy miért eh, javasolta ezt. A másik dolog egy általános észrevétel, amely valamennyiünkre vonatkozik. Ez a parlament ebben a véleményben is azt kéri, hogy az előkészítés, a végrehajtás, a nyomonkövetés és az assessment, az értékelés mennyire fontos a KKBP kapcsán. A fő képviselő asszonytól is megkérdeztük, azt, illetve arra kértük, hogy a delegáció vezetők és a különleges megbízottak is vegyenek részt itt a parlamentben egy meghallgatáson, még mielőtt az állomás helyükre távoznának. Múlt héten volt egy meghallgatás, itt az új szudáni főképviselővel, ugye Szudáma van Darfur, ezt mindenki tudja, de jelen pillanatban még hét európai parlamenti képviselő és az elnök volt csak jelen ezen a meghallgatáson. És voltak még hasonló események, itt megemlíthetném, például ez is múlt héten volt, a parlament közi megállapot, parlament közi találkozót, ami a nemzeti parlamentekkel, illetve a mi bizottságunkkal és a szedével közösen került megrendezésre és szégyenletes volt az alacsony részvétel, azt kell, hogy mondjam, milyen kevesen voltak ott. Ezért, hogyha mi azt akarjuk, hogy nagyobb beleszólási jogot kapjunk, hogy jobban bevonjanak minket a munkába, hát akkor arról is kell gondoskodnunk, hogy megfelelő számban jelen legyünk olyan pillanatokban, olyan eseményeken, amikor lehetőséget kapunk arra, hogy konkrétan élhessünk azokkal a jogokkal, dolgokkal, amelyeket követelünk magunknak. A saját frakcióm és a hiszem, többi frakció kapcsán nevében is mondhatom, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. Köszönöm, Netz asszony. Az utolsó megjegyzésével egyetértek. Megadom a szót a jelentéstevő asszonynak, hogy válaszoljon ezekre a megjegyzésekre, de jó magam is kérdezném időközben, hogy más kolléga is hozzá kívánne még szólni. Senki. Nos, ebben az esetben, ha a jelentéstevő egyetért, hallgassuk meg a bizottság képviselőjét, és tessék, Gary Miller képvisel, úr következik. Thank you, Chair. Um... Köszönöm. A bizottság üdvözli Munyez úr véleménytervezetét és természetesen szívesen állunk rendelkezésre a parlamenttel való megbeszélésre, a KKBP-vel kapcsolatos rész javítására, de természetesen a bizottság nem az egyetlen része ennek a folyamatnak, ez intézmény, közi megállapodás, a tanácsot is érinti, nem csak a bizottságot és a parlamentet. Tehát amit Munyez asszony felvetett, azokat tárgyalóasztalnál kell egyeztetnünk minden érintett féllel. A helyzet is megváltozott, néhányan ezt említették is, hiszen a fő képviselői hivatal részre jött, és ő lesz felelős a külszolgálat vezetéséért. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a jelentés jó hozzájárul a szélesebb vitához, és minden egyes szereplőt bevonhat ami a főképviselőre vonatkozó részt illeti, tudják, hogy ő a politikai beszámoltathatóságot illetően a hivatalos közlönyben tett egy nyilatkozatot, és a védelmi politikára és a külpolitikára vonatkozott, és nagyon sok felelősségvállalást vállalt a KKPP-n belül, Fölhívnám a figyelmet néhány bekezdésre, például az elsőre, a nyolcasra és a tízesre. Tehát 1-8-10, ezek különösen relevánsak. A főképviselő nagyon aktív szerepet fog játszani az új intézmény közötti szerződés létrehozásában, elkötelezett híve a nagyobb átláthatóságnak. Nyilvánvaló azonban, hogy a részleteket majd a tárgyalóasztalnál kell kidolgoznunk amikor a tárgyalás megtörténik. Ami a bizottságot illeti, néhány módosító indítványt a költségvetést illetően szeretnénk kommentálni. Ez az ötös módosító például, ami azt javasolja, hogy a költségvetés struktúráját megváltoztassuk, ez egy elég technikai kérdés, de a KKBP az egyik részében található a költségvetésnek, és azon belül vannak alpontok. A módosító indítványa azt kéri, hogy ezt az egész struktúrát töröljük ki. Ez azonban azt jelenteni, hogy a költségvetési struktúrában nem lenne évről évre átvihető stabilitás. Úgyhogy mi szeretnénk ezt, ez a folytonosságot biztosítja. Úgyhogy stabil költségvetési struktúrát szeretnénk, hiszen így lehet a beszámoltathatóságot és a transzparenciát biztosítani. A Költségvetési Szakbizottság tagjai tudják, hogy megszavazták azt, hogy három új tételt illeszünk be minden egyes nagy KKBP téma alá, de megtartsuk az eredeti struktúrát. És ez megfelelne annak, amit a főképviselő asszony nyilatkozott a beszámoltathatóságról. Ő ugyanis egyetértett azzal, hogy az átláthatóságot fokozunk kellene a legnagyobb KKBP missziókat illetően. Tehát nem tudom, hogy ez a módosító indítvány, akkor most hogy állna ehhez? Ha elfogadnák, nekünk nagy problémákat okozna. A többi költségvetést én érintő módosító indítvány. Nagyon-nagyon technikai, írásban benyújthatom a válaszunkat, de általában véve úgy gondolom, hogy a bizottság és a főképviselő asszony is elkötelezettje a nagyobb átláthatóságnak, és teljes erőbedobással veszünk részt majd a tárgyalásokon. Köszönöm szépen, elnök úr! Akkor tehát hallgassuk meg a válaszokat és az utolsó megjegyzést a jelentéstevő részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Neitz asszony. Nos, az az ok, ami miatt kialakítottuk az ötös módosítót, ez az, hogy megpróbáljuk a az Európai Parlament illetékességét a KKBP területén nem csupán ezekre a pontokra korlátozni, rugalmasak kell, hogy maradjunk, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a költségvetés negyedik fejezete az a fejezet, ahol a legnagyobb rugalmasságra van szükség. Mert olyan dolgok történhetnek, olyan események léphetnek fel, amelyek nem láthatóak előre, és ezek kihatnak az adott év költségvetésére. Nos, ez a rész, ez a fejezet az egyetlen a költségvetésben, ahol a stabilitás fontos. Tehát ezek az egyetlen stabil tételek a költségvetésben például a mezőgazdaságnál nem csupán a rizsről vagy a banáról van szó, vagy a zabról, és éppen ezért ott sem kell egyedül ezekre a szempontokra összpontosítani, tehát a rizsre, vagy a zabra, vagy egyebekre, hogyha kialakítjuk a mezőgazdaság költségvetését. Az Európai Parlamentnek valamennyi feladatra befolyást kell gyakorolnia, és éppen ezért azt hiszem, hogy ez alkalom lenne arra, hogy ezt a korlátozást megszüntessük, tehát ezt a rugalmatlanságot megszüntessük a KKBP költségvetést illetően. Ez jó az átláthatóság szempontjából, és ez jó az Európai Parlament részvétele szempontjából is, ami a döntések meghozatalát illeti. De egyetértek önökkel, természetesen fontos, hogy a szakbizottságok tagjai is, is részt vegyenek ebben a folyamatban. De természetesen egy elméleti keretre van szükségünk, amelyen belül dolgozni tudunk, és ehhez rugalmasságra van szükség, valamint a részvétel lehetőségére. Ezt szeretném elérni ezzel a módosítással. Tehát ez nem a mi hatáskörünk megnyírbelását jelenti, éppen ellenkezőleg szeretném a parlament együttműködés lehetőségeit kiterjeszteni ezáltal. Itt arról van szó, hogy perbeszédet alakítsunk ki a többi intézménnyel, amikor a költségvetést kialakítjuk. Tehát itt nem a KKBP tartalmáról van szó. Ezért ebben a véleményben, de akár más területeken is foglalkozni tudok a KKBP tartalmi kérdéseivel, és az a kérdés, hogy ö, katonai szempontokról is szó van-e. Nos, ezt egy másik ö, dialógus keretében tisztázhatjuk, de ez nem ennek a jelentésnek a hatásköre. Remélem, hogy az együttműködést javítani tudjuk. Elnök, köszönöm, hogyha nincs más észrevétel, akkor áttérünk a hatos napi rendi pontra, az EU gyors reagálási képességének kialakítása címmel ennek a gyorsreagású mechanizmus kialakításának világos kihatása van a külpolitikára, tehát itt nem csupán humanitárius szempont érvényesül, és ezen, ebből az, az okból az AFET egy véleményt alakít ki a DEVE szakbizottság számára, amely az első számú felelős ennek a témának. És kérte tőlünk ez a szakbizottság, hogy az eljárási szabályzat 50 cikke alapján teljes bizottságként véleményezzük a jelentését. A tevő Weber képviselő asszony, aki itt van a teremben, és meg is adom neki a szót, tessék. Grazie, Presidente. Um... Köszönöm, elnök úr. Ahogyan említette ön is, elnök úr, a gyors reagálású erőre vonatkozó jelent jelentést a Fejlesztési Bizottság készíti, tegnap délután vitatták meg. Az AFET bizottság pedig úgy döntött, hogy egy véleményt készít a DEVE számára erről a jelentésről. El kell, hogy mondanom, hogy a devében ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és a bizottság majd elkészít egy közleményt a gyors képesség erő létrehozásáról még az idei év vége előtt, ezért a DEVE jelentését és a mi véleményünket úgy kell tekinteni, hogy ez egy lépés egy szélesebb, tágabb folyamaton belül. Az AFET megítélése szerint abban a véleményben, amelyet én elkészítettem, szerettem volna néhány dolgot kihangsúlyozni, amelyek számomra a mi bizottságunk szempontjából tűnnek különösen relevánsnak. Az első fontos lépés az AFET megközelítésében a főképviselő, bizottsági alelnök asszony szerepe, abban, hogy az EU harmadik országok beli minden műveletét koordinálja. Ebből a szempontból kihangsúlyoztam, hogy a munkamódszerek és a struktúrák a külügyi eh, szolgálat eh, kapcsán nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy válsághelyzetekben sikerüljön koherens módon fellépni. A vélemény kihangsúlyozza azt is, hogy eh, szinergiákra, komplementaritásra van szükség más EU jogi eszközökkel, kapcsolatban, tehát ki kell egészítsék egymást ezek az eszközök, és koordinálni kell ezek között, hiszen lesznek olyan intézkedések, amelyeket közvetlenül a katasztrófa következte után kell meghozni. Hatékonyság hatékonyság különösen fontos, hogyha gyorsan kell reagálnunk um, valamilyen katasztrófa helyzetre, itt uh, a legfontosabb, hogy ez hatékonyan történjen, különösen olyan gazdasági helyzetben, amelyben jelenleg található az EU uh, jobban, hatékonyabban kell felhasználnunk a rendelkezésre álló szűkös forrásokat. Az EU és a tagállamok együttesen terem kell, hogy előteremtsék ezeket a forrásokat. Katonai szempontból fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan lehet ilyen válsághelyzetekben katonai erőt is bevetni. Ezt elmondom, ugyan, ugye ugyanez az oszlói irányelvekben szerepel, ez csak a legvélső megoldás lehet, tehát katonai eszközök alkalmazása, csak legvélső megoldás lehet humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusnak megfelelően. Minden helyzetnek megvannak a sajátosságai. Egy adott országban, régióban meglévő sajátos körülmények miatt lehet, hogy szükség van katonai eszközökre és képességekre is a helyzet stabilizálásához. Kihangsúlyoztam azt is, hogy az ENSZ koordinációs szerepét tiszteletben kell tartani, amikor egy globális katasztró helyzetre adott válaszadásról van szó. Figyelmet kell fordítani minden nemzetközi szereplőre, akik ott helyben részt vesznek a katasztrófa elhárításban. Elnök úr, nem említett valamit arról is, hogy az AFET kéri azt, hogy készüljön egy közös jelentés a devével. Elnézést, nem értettem egész pontosan, hogy ön mit mondott erről. Örülnék, ha ezt megismételnék. Köszönöm. Azt kérdezi tehát tőlem, hogy ami a jelentés elkészítését illeti társbizottság eljáráson belül. Nos, itt az 50-es cikk az alap, ez valóban így van. Kértük, hogy az 50-es cikket alkalmazzuk, hogy a devével együtt társbizottságként tudjunk fellépni, még akkor is, hogyha különböző vágányokon, úgymond. My question is, do we have... A kérdés azonban az, hogy erre a kérésre érkezett a válasz. Tudjuk-e választ? Nem, még nincsen válasz erre a kérelmünkre. Presumibilmente. Feltehetőleg Strasbourgban kapjuk majd meg a választ. Tehát megnyitjuk a felszólalók sorát. Elsőként Gáler képviselő úr következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor a néppárt részéről szeretnék valamit mondani. Danzsan kolléga lenne az árnyékjelentéstevő, de nem tud itt lenni ma, úgyhogy a nevében röviden hozzászólnék, nevezetesen angolul. Először is köszönetet szeretnék mondani Weber kollégának. Úgy gondolom, hogy az ő véleménye nagyon jó munka alapot teremt. A devejelentés valóban a polgári védelemre és a humanitárius segélyre koncentrál. Valóban ez a két legfontosabb terület a gyors reagálású képességekben, de vannak más eszközeink is. Ha szükséges, akkor katonai eszközöket is tudunk mozgósítani. Mivel nagyon sok eszköz áll a rendelkezésünkre, ezért a koordináció nagyon fontos, a bizottság alelnöke és a főképviselő ez, az, hogy mindent meg kell, hogy tegyenek, hogy a polgári katonai együttműködés és a komprehens és az átfogó megközelítés érvényesüljön. Weber asszony felkarulja ezt a véleményt. Mi azonban szerintem még ezt erősíteni kell. Ashton főképviselő asszony a legjobb arra, hogy az EU reakciókat koordinálja, kell egy állandó mandátumot, hogy kapjon, hogy válsághelyzet esetén képes lehessen arra, hogy gyorsan megkezdje a munkát, anélkül, hogy eleinte ezt jóvá hagyassa a tanácsa. Ami a katonai képességeket illeti, hogyha a polgári képességek nem állnak rendelkezésre, vagy nem elegendőek, akkor a CSDP együttműködéseken kell, hogy alapuljanak. A szerződés 41-es cikke előírja az ehhez szükséges pénzügyi kereteket. Ha ezek rendelkezésre állnak, akkor gyorsabban lehet ezeket mobilizálni, de a harci csapatok, az Eindhoveni légi erő gyorsabban mozgósíthatók már most is. Weber asszonyon ezt majd egyeztetni fogjuk, és az néppárt részéről beadunk majd módosító indítványokat. Általánosan lenne egy megjegyzésem. A devejelentés az EU-n kívüli gyors reagálási képességek bevetésére vonatkozik. Érdekes lenne, hogyha számba vennénk a szolidaritási klauza keretében az EU-n belüli gyors reagálási reakciókat. Köszönöm. Második hozzászóló Komucákhoz képviselő. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Jó irányba halad. Ami a tartalmat illeti, minnyáján egyetértünk, hogy proaktív, átfedő reagálásra van szükség. Ez a kihívás. Több lehetőségünk is van. Először is. A polgári és katonai képességek között javítsuk az együttműködést. Ez a lényege a mai megvitatott szövegnek. A másik, hogy az előrejelezhetőségét és így a hatékonyságát javítsuk a polgári képességeknek. És végül hozzunk létre egy EU polgárvédelmi erőt, amit a Banyez jelentés is javasol. Ez is benne van a jelentésben, de valami hiányzik belőle. 214-es cikk 5-ös bekezdése a Lisszaboni szerződésből, amely előírja egy Európai Uniós önkéntes humanitárius segítséget. A következőt mondja a szerződés. Tehát 214-es cikk 5-ös bekezdés. A következőt mondja annak érdekében, hogy létrehozzunk fiatal európaiak részéről egy önkéntes keretet ahhoz, hogy humanitárius segítségeket nyújthasson az EU, létre kell hozni egy segélyszervezetet, egy aid court, a tanács, bizottság a jelenlegi jogi folyamatok keretében szabja majd meg ennek a testületnek a tevékenységét. Elnök úr, kedves kollégák, ez a Lisszaboni szerződésnek egy nagyon fontos rendelkezése, amelyet be lehetne és be is kell venni ebbe a szövegbe, ebbe a szövegbe, amiről ma szó van. Az európai állampolgároknak és különösen a fiataloknak lehetőséget kell adni arra, hogy részt vehessenek a polgári védelemben, a környezetvédelemben, a klímaváltozás elleni harcban, és a humanitárius segélyek nyújtásában. Ide számíthatnánk az oktatást is, mint eszközt. Számíthatnánk az ENSZ tapasztalataira, és végül én úgy gondolom, hogy ha létrehoznánk egy önkéntes segélytestületet, ahogy ezt a szerződés előírja, megoldhatná ezt. Ez nagyon bölcs megoldás lenne, és be is lehetne venni ebbe a jelentésbe. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Következőként Lőzén kolléga kap szót. Köszönöm. szépen. A frakció, magu NGL árnyék jelentés tevőjeként szólok hozzá. Szeretném rögtön leszögezni, hogy ebben a jelenlegi formájában nem tudjuk elfogadni ezt a véleményt. Itt is, amit elsősorban bírálunk, a katonai és polgári képességek közötti együttműködés kívánalma, amit kiemel a vélemény. Nem értünk egyet a követelményekkel, hogy intézményi szinten is egységesítsünk katonai és polgári struktúrákat. Már csak azért sem tartjuk ezt jónak, mert ez demokrácia deficit van még jelen az Európai Külügyi Szolgálatban. Azután itt van a követelmény, hogy katonai erőbevetésére is sor kerülhessen katasztrófa a területeken. Még akkor is, hogyha, és ez valóban probléma, nem rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával a polgári erők, hogy megfelelő választ adjanak katasztrófa helyzetekre, de nem természeti törvény, ez nem szükséges az, hogy így legyen. A tagállamok a költségvetéseikben a megfelelő forrásokat kellene, hogy csoportosítsák arra, hogy megfelelő válaszokat lehessen adni polgári eszközökkel is bekövetkezett katasztrófákra. Tehát abszurdnak, és nagyon is a valóságos problémákat feltárónak látom azt a követelést, amit itt olvashatunk, de soha nem lehet az EU-nak a cselekvési területe ez a katonai erők bevetése, válság helyzetekkel. Nem lehet arról szó, hogy az EU belül vagy kívül katonai erőket vessünk be katasztrófa elhárítás területén amit a harmadik pontban olvashatunk. Még akkor is, eh, hogyha alapvetően a katonai és polgári erők eh, együttes bevetését elutasítjuk, azért a harmadik pontban vannak pozitív elemek. Pozitívnak tartom azt, hogy kimondjuk, hogy a katonai eszközök és képességek csak legvégső megoldást jelenthetnek. De ez ellentmond a jelentés eh, alap hangvételének, és az egész EU politikának az, hogy a polgár és katonai képességek szoros együttműködését akarjuk intézményesíteni, és a katasztrófa elhárításba integrálni ilyen módon. Tehát vannak pozitív elemek is, másút viszont ad abszolút végletekig vezeti ezt a gondolatot a vélemény készítője. Afganisztánban és sok más országban is, a gyakorlatban is kiderült, és a segélyszervezetek is mindig kihangsúlyozták azt, hogy katonai támogatás nélkül kell a katasztrófa elhárítást lebonyolítani. Más, más hozzászóló? Bizottság? Nincs hozzászólás? Tessék akkor, tessék, tessék. Uh, honorable members of the parliament. Tisztelt képviselők, Peter Billingnek vagyok, és uh, az ECO uh, főigazgatóságnál a polgári védelmi részlegnél dolgozom. Örülök, hogy megoszthatom néhány gondolatomat önökkel ezzel a jelentéssel kapcsolatban. A bizottság nagyra értékeli azt a figyelmet, amit a parlament fordít a polgári védelemre. A az Euróbarométer felmérése szerint a polgárok 90%-a is szeretné, hogyha valami komolyabb fejlépésekre kerülhetne sor katasztrófa helyzetekben. A parlament az elmúlt években több állásfoglás is elfogadott a katasztrófa elhárítás területén, és biztosította a parlament is a gyors képességi erő létrehozásához 2008-tól 2010-ig évi 7,8 millió eurót. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy megszülessen az új konszenzus. Tudjuk, hogy a parlament nagyon ambiciózusan köz, kezeli a katasztrófa elhárítási képességét az EU-nak, ez kiderült a haiti események kapcsán, és ez kiderül a közelmúltban készített jelentésekben is. 2010 semmiképpen nem volt szokásos év a katasztrófa szempontjából. Haiti és közelmúltban Pakisztán csak a két legsúlyosabb katasztrófa ebből az évből. Az európai humanitáris közösség a minden a lehetőségeinek a határai kellett, hogy elmenjen a segítségnyújtásban. Emellett volt az iszlandi vulkán kitörés, nagyon sok országban árvizek, Közép-Európában elsősorban, és a korábban soha nem látott mértékű tűzvész Oroszországban. Több mint 20 kellett az idén polgári védelmérőket bevetni katasztrófa elhárításban. Miután egyre több és egyre komplexebb katasztrófák, nagyon nagyobb erőfeszítésekre van szükség a kockázat csökkentés területén. Az EU-n belül megelőzési stratégiára van szükség, az EU-n kívül pedig mindenképpen a humanitárius segélyprogramokat kell egységesíteni. Az EU polgári védelmi mechanizmusa általánosságban jól működött, de vannak strukturális korlátok, akadályok, így például a tagállamok önkéntes hozzájárulása korlátozott, és eh, hogyha az EU eh, támogatás eh, kiszámíthatóságát, hatékonyságát növelnénk, ahogyan ezt többen néhány perce kérték, ez mindenképpen előrelépés lenne. A bizottság a parlamentnek és a tanácsnak javaslatokat fog kidolgozni egy közlemény formájában az EU katasztrófelhárítási kapacitásairól és szólunk arról, hogy konstruktív és költséghatékony gazdaságos módon hogyan lehetne a legjobban ezeket a műveleteket lebonyolítani. Persze a kompetenciák nagy része tagállami szintű, de azért sok módja lehetősége van annak, amikor az EU egyben az együttműködés nagyobb hozzáadott értéket jelenthet ezen a területén. A segítség, a tagállamok segítsége önkéntes és adhok jellegű, ezért elengedhetetlenül sok az improvizáció, és időnként a válaszok nem születnek meg olyan gyorsan, mint ahogy megszülethetnének. Olyan helyzetekben, amikor minden óra számít, olyan rendszerre van szükség Európában, amely garantálja azt, hogy azonnali bevetésre a szükséges eszközök álljanak rendelkezésre. Először referencia forgatókönyveket kell a legfontosabb katasztrótípusokra kidolgozni, azután fel kell állítani egy listát arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, és melyek azok a szervezetek, amelyek hajlandók van részt venni az ilyen közös fellépésekben. És végül hatékony szállítási megoldásokra van szükség, hogy az EU eszközöit azonnal a helyszínre lehessen vinni. A bizottság ezt követően azt fogja kérni, hogy ezeket az eszközöket azonnal be lehessen vetni, legyen helyben megfelelő koordináció, a, természetesen a nemzeti parancsokok működése alatt. Az EU gyors képességű erejének a létrehozását is támogatjuk. Az oszlói iránymutatásoknak megfelelően a katonai eszközök alkalmazása csak a legvégső megoldás, de polgári és katonai képességek együttműködését támogatjuk annyiban, hogy például a e, mérnöki munkák e, elvégzésében a polgári erők e, támogatást adjanak. Az EU katasztrófa katasztrófákra adott válasza nagyon sokszor volt hatékony, de nem mindig jól látható ez a külvilág számára. Persze ez a láthatóság nem öncél, de azért az európai polgároknak joguk van tudni azt, hogy hogyan, milyen módon történik az EU részéről a segítségnyújtás. Az a közlemény csak az első lépés lesz jövőre, ezt követően jogalkotási javaslatokkal is előáll a bizottság, és örömmel várjuk azt, hogy nagyon szorosan működjünk majd együtt a parlamenttel, miközben majd elkészítjük a eh, jogszabályi javaslatokat. Olyan javaslatokat eh, kívánunk elkészíteni, amelyek lehetővé teszik remek gondolatok megvalósulását a gyakorlatban. Köszönöm, a jelentéstevő hozzá kíván szólni. Köszönetet szeretnék mondani minden kollégának, aki hozzájárult a vitához. Természetesen várom a módosító indítványokat. Ami a katonai képességek alkalmazását illeti, anélkül, hogy ideológiai vitát nyitnánk, én azt gondolom, hogy fontos az Unió számára, hogy minden rendelkezésre álló képességet kihasználjon az unión belül. Hogyha katonai képességekről beszélünk, nyilván nem arra gondolunk, hogy háborút kezdeményezzünk, hanem arra, hogy ezeket a képességeket a kapott mandátumoknak megfelelően használjuk fel. De várom a kollégáktól a módosító indítványokat, ha azt szeretnék, hogy néhány bekezdést kitörőjünk. Köszönet a bizottságnak is, nagyon jól ismertették, hogy milyen közleményt várhatunk az következő év elején önöktől. Én úgy gondolom nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az a kérésünk, hogy mi társraportőrök legyünk az AFET részéről, nagyon fontos a jövőben különösen. Köszönöm. Grazie, kolléga Weber. Köszönöm, Weber Nő Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a módosítók benyújtásának ideje, október 7-e 12 óra, a szakbizottságon belül pedig 20, október 26 e 27-én szavazunk. A következő napi rendi pont témája az EU-n kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia. a vélemény előadója, Pejan úr. Ez egy nagyon fontos téma, és újra egy olyan témáról van szó, amelyről a parlament együtt döntés eljárás keretében határoz. Különböző tanulmányok készültek az EBB finanszírozási képességeiről, Deszű volt az elnök ennek a munkacsoportnak. Itt az EBB szerepét vizsgálták a külső fellépés finanszírozását illetően, különösen a fejlesztési együttműködést illetően. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy van egy új fontos intézményi szereplő, mégpedig az Európai Külügyi Szolgálat a külpolitika területén, amely szükséges partner és szereplő lesz az EBB számára is. Rögtön meg is adom a szót Pejon képviselő úrnak, hogy mutassa be ezt a véleményt, tessék. Köszönöm, elnök úr. Igen, nagyon fontos dolgokat említett. Igen, igaza van. Fontos, hogy a külügyi szakbizottságnak legyen befolyása a Költségvetési Szakbizottságra, amely illetékes ebben a témában, mert az EBB és ennek a külső mandátuma, amiről éppen beszélünk, ez tulajdonképpen az Európai Unió külpolitikájának mondhatni fegyvere, nem az egyetlen fegyvere, illetve eszköze, de ilyen módon mindenképpen forrásokat tudunk a terület rendelkezésre bocsájtani. Ahogyan ön már említett, a tanácssal együttdöntési eljárás keretében foglalkozunk ezzel a témával. Ez az Európai Bíróság döntése, hogy a parlamentnek fontos szerepet kell játszani ezen a területen így a fejlesztési szakbizottsággal és a költségvetési szakbizottsággal működünk együtt, ez mostanáig jól működött, és éppen ezért nagyon világosan kifejezésekkel juttatnunk véleményünket. Hogyha az MVB működési módszeréről beszélünk, és az új adatokról, amelyek rendelkezésünkre állnak, akkor át kell gondolnunk bizonyos dolgokat, hiszen itt van a kompetenci Bizottság jelentése, amely az Európai Beruházási Bank fejlődésével foglalkozik, és azon finanszírozási eszközökkel, amelyek a külpolitika területén rendelkezésünkre állnak. Megpróbáltam megnyitni a vitát, amennyiben néhány megjegyzést teszek ezekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság öt fő javaslattal élt egy és mandátum, erről valamennyien hallottunk, két milliárd plusz euró a klímaváltozás elleni projektekre, Ez természetesen az Európai Unió politikájával teljes mértékben összhangban van, de van egy dolog, mégpedig az, hogy az EBB máshogyan fog működni, mert a célkitűzéseket nem regionális módon fogja majd kialakítani, hanem horizontális célkitűzések lesznek, amelyek nem földre az irányultságúak. Éghajlatváltozás az első téma, a gazdasági és szociális infrastruktúrák fejlesztése, és a helyi magánszektor fejlesztése, itt különösen a kis- és középvállalkozások támogatásáról van szó, és a regionális fejlesztés is egy téma. Harmadsorban szó van az EBB és az Európai Unió külpolitikai projektjeinek összehangolásáról. Ezt fontos erősebben kiemelni. Fontos az EBB képességének megerősítése, abban az irányban, hogy az Európai Unió fejlesztési célkitűzéseit jobban végre tudjuk hajtani, és a bizottság ötödik javaslata pedig abban áll, hogy azonnal ki kell terjeszteni az EBB mandátumát út új országra, Fehér Oroszországra, Líbiára, Kambodzsára is. És egy másik országra ez a többi szakbizottsággal összhangban döntés tárgya. Természetesen a következő időszakot is elő kell készítenünk, hiszen elkészül majd az új pénzügyi terv. Ezért a következő dolog fontos hogyha valóban kívánatosnak tartjuk, hogy az EBB és politikáink működhessenek, akkor azt javasoljuk, hogy ezt a finanszírozási eszközt erősítjük, amennyiben a finanszírozási plafonokat jelentősen emeljük. Már sok pénzt felhasználtak, és hogyha most még öt új országot is beveszünk ebbe a körbe, akkor a plafonokat természetesen ki kell igazítanunk, amelyek az Európai Unió által nyújtott garanciavállalásra vonatkoznak. Ugyanakkor azt is kívánatosnak tartjuk, hogy az EBB erősebben tevékenykedjen, hiszen itt nem csupán az Európai Unió által nyújtott garanciáról van szó, hanem olyan tevékenységekről is, amelyek az Európai Unió külpolitikai tevékenységeihez kapcsolódnak, tehát tudnunk kell, hogy milyen célokat támogatunk. A fejlesztési szakbizottságban már voltak erről viták, 500 millió eurót kell felszabadítani a mikrohitelek javára. hogyha tehát a finanszírozási eszközöket növeljük, és hogyha a plafonokat is növelni kell, akkor természetesen ki kell igazítani az EBB módszereit is, azaz sokkal inkább képesnek kell, hogy legyünk arra, hogy megvizsgáljuk a projekteket, a bizottságnak benyújtott jelentéseket is javítani kell, ehhez pedig arra van szükség, hogy a civil társadalommal is javítsuk a konzultációt az emberi erőforrásokat is jelentősen erősíteni kell az EBB-n belül, hiszen ezek jelenleg még nem kielégítőek. Mindig is kritikával éltek egyes tevékenységeket illetően az EBB-n belül, például a civil társadalom részéről és az NGO-k részéről, Éppen ezért figyelni kell arra, hogy az EBB ne használjon olyan finanszírozási mechanizmusokat vagy eszközöket, amelyek ahhoz járulnak hozzá, hogy az adó elkerülést támogatjuk ezáltal. Ennek érdekében valamennyi pénzintézetnek erő, együtt kell működnie, megerősített intézményközi együttműködésre van szükség, az AFET szakbizottságnak ezen vitán belül részt kell vennie, a finanszírozási eszközöket pedig észszerűsíteni kell. Fontos személyiségek fejezték ki véleményüket ezzel kapcsolatban, hogy szükség van például az EBB és az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank között, amelyek részben konkurálnak egymással. Éppen ezért észszerűsíteni kell a fejlesztés céljára felhasznált forrásainkat, ez tehát egy olyan javaslat, amely bizonyosan a helyes irányba mutat, és az Európai Bizottságnak alkalma nyílik arra, hogy ellenőrizze a helyszíni történéseket, hogy így módon is biztosítsa, hogy az Európai Unió szakpolitikáit végrehajtják. Különböző jelentések készültek már ebben a szakbizottságban a témát illetően természetesen szükség van az LBB tevékenységeinek regionalizálására. Itt gondolok például az euró-mediterrán pénzintézet kialakítására, ezt a fejleményt támogatnunk kell, sokkal erősebben jelen kell lennünk a helyszínen, de természetesen a felügyeletre is szükség van, és az EBB-nek kell ellátni ezt a felügyeleti feladatot. Tehát nem szabad, hogy az ellenőrzés kikerüljön a kezünkből. Nos, elnök úr, az Európai Külügyi Szolgálat is létrejön majd, ahogyan ön említette, és minden európai intézmény és az Európai Külügyi Szolgálat is részt kell, hogy vegyen ebben az együttműködésben. Az Európai Beruházási Bank, a Parlament, de az Európai Külügyi Szolgálat is különböző szempontok vannak ebben a szempont, szövegben, amelyek fontosak, és fontos, hogy az Európai Külügyi Szolgált is megtalálja helyét ebben az együttműködésben. Elnök, köszönöm szépen, nagyon világos volt, és hatékony a beszámolója, most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek. Elsőként Jenna Kukoriga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valójában ez a jelentés, és a szakbizottságunk két hozzájárulása különösen érdekes. Miért? Először is, mivel kiemeli azt, hogy mennyire fontos a külszolgálat, amely megerősíti az unió külpolitikáját olyan témákban, amelyek kapcsolódnak az unió érdekeihez és a fejlesztési politikához. Másodszorban pedig azért, mert a bölcsek jelentésében, amit megkaptunk, kicsit megkérdőjelezhető, hogy ez a politika eddig sikeres volt-e nevezetesen a harmadik országoknak adott hitelek és garanciák. Hogyha tartalomról akarunk beszélni, akkor természetesen felvetődik a kérdés, hogy az uniós érdekek mindig egybeesnek el a harmadik országok fejlesztési céljaival. Ez nem teljesen biztos. Ha az unió bizonyos érdekeket kijelöl, nem biztos, hogy ez ugyanaz, mint a harmadik országok fejlesztési céljai. Ezen kívül fel kell vetnünk egy kérdést, nevezetesen. Mi a siker ráta? Általában véve a külpolitikában. Én már sok éve, a 80-es évektől kezdve követem ezt a témát figyelemmel, és meg kell, hogy mondjam, hogy se nem biztos, hogy az unió fejlesztési politikája sikeres, mind fejlesztési politika, mert valószínűleg igen, az unió gazdasági szereplőinek érdekeit jó képviselte, például a cégekét, ez biztos, de az, hogy a célokat elértük-e, ez erősen megkérdőjelezhető. De természetesen meg kell hallgatnunk a DEVE szakbizottságot is. Pejon kolléga nagyon jól értékelte ki ezt a témát. És az 500 ezer KKV-nek is fontosabb megbízásokat kell adnunk. Ezt is jól látja. Néhány évvel ezelőtt nagyon sokat ruháztunk be helyi szervezetekbe, harmadik országokban, például civil szervezetekbe, kis alapítványokban, amelyeknek gazdasági céljai vannak, és így tovább. Ám nekem nagyon nagyok a kétségeim, hogy ezek a helyi szintű szervezetek sikeresen működtek-e, hogy jól használták-e föl az adott hiteleket, hiszen nem tudjuk ellenőrizni, hogy kis munkákat, amiket ezek helyi szinten el tudnának végezni, és amely felszámolhatná helyi szinten jelentkező szegénységet, hogy sikeres volt ez a munka. A kollégának a jelentésem nagyon jó, még egyszer szeretném hangsúlyozni, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogyha Pejon úr berakná az indoklásba, hogy valahogy a kérdőjeleket is kihangsúlyozza, amik felmerülnek azokban a kérdésekben, amiket felvetettem. És hogy hangsúlyozza ki azt a jelentésében, hogy az EBB, az Európai Beruházási Bank hogyan működhetne együtt az európai külszolgálattal. Hogy van-e egyfajta ellenőrzési szerepe például a mi szakbizottságunknak, az afet nek a de, és a devének. Köszönöm szépen, elnök úr. Grazie, kolléga Giannaco. Köszönöm, Giannaco kolléga. Ajnék jelentéstevőként a úttalasszony következik. Chair, um, Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem nagyon fontos, hogy megértsük, eh, az EBB finanszírozása milyen mértékű. Két évvel ezelőtt eh, többet helyezett ki az EBB, mint a Világbank, és az EBB jelenleg az egész világon tevékenykedik. El kell gondolkoznunk tehát azon, hogy hogyan tudjuk javítani a koherenciát az intézmény működésében, az Európai Beruházási Bank működésében, hogyan tudjuk ezt összeegyeztetni az EU közös kül- és biztonságpolitikájának céljaival. Egyetértek azzal, hogy az egyik legfontosabb cél az, hogy az intézmény nagyobb szerepet kapjon a e, fejlesztési e, célok megvalósításában. Jelenleg eddig úgy tűnt, hogy csak a nyerességességi szempontok vezérelték. Köszönöm a bizottságnak azt a javaslatot, miszerint a e, projektek ennek a fejlesztésére gyakorolt hatását kell értékelni, mielőtt döntés születik a finanszírozásról. De mielőtt megnövelnénk a forrásokat, az EBB forrásait, meg kell néznünk azt, hogy milyen mechanizmusokkal próbáljuk biztosítani a koherenciát a fejlesztési és a külpolitikai célok között. Az Európai Beruházási Bank transzparenciájának a növelése nagyon fontos. Múlt héten beszélhettem Niki Forosz Diamandoros eh, ombudsmannal, és megkérdezte, hogy az Európai Parlament, illetve az Európai Unió hogyan tudja a polgárok a harmadik országgal kapcsolatos tájékoztatási jogát növelni, erősíteni. Amikor az EBB-vel tárgyal, mondta az ombudsman, ő mindig megpróbálja kihangsúlyozni azt, hogy a polgároknak joguk van arra, hogy tudjanak arról, hogy az EBB milyen nagy projekteket finanszíroz. Az Európai Parlament és a Külügyi Bizottság támogatja az ombudsman ezen fontos célok tekintetében. Fontos az is, hogy megértsük, hogy néhány nagy projektnek komoly környezeti hatása is lehet. Ez eh, a hatásvizsgálatok kapcsán a legvitatottabb terület mindig. De a regionális és helyi konfliktusra is gyakorolnak hatást a projektek, és ezt is elemezni kell, mielőtt megszületik a finanszírozásról a döntés. Mielőtt megnöveljük tehát a finanszírozási kereteket, remélem, hogy a rapportőr és a külügyi bizottság is ki fogják hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az EU külpolitikai céljaival való koherencia. Van néhány vitapont, amiről beszélnünk kell az általános külpolitikai kontextusban is. Így például támogatjuk-e például azt, hogy Belarus felvegyük-e a kedvezményezett fogadóországok közé, még akkor is, hogyha semmi jelét nem láttuk annak, hogy a megnyitás, nyitottság, a demokratikus standardok alkalmazása kapcsán, amire az EU folyamatosan felszólítja Belarusval, bármi válasz történne. A raportőr az 500 milliós új mikrohitelkeretre vonatkozó javaslata kitűnő, ugyan, de azért meg kell győződnünk arról, hogy ez az 500 millió valóban fenntartható célokra fordítódik, és azokat a célokat valósítjuk meg, amiket szeretnénk vele megvalósítani. Köszönöm. A kolléga Hunt. Huntis kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakciónknak az a véleménye, hogy a kolléga nagyon komoly és nagyon jó munkát végez, végzett ezzel a véleménye, és szeretnénk köszönetet mondani neki. Ám, kedves kollégák és elnök úr, szeretném elmondani, hogy a frakciónk ezt a véleményt illetően három gondolatot is felvetne először is. Megemlíti a szóbeli bemutatás is, és a dokumentum is az EBB által nyitott finanszírozást, amit a külpolitikának nyújtunk. Ez azonban egy nagyon kérdéses terület, ezt többen is felvetették. Szeretném megismételni, hogy nagy fenntartásaink vannak, és nem tudjuk, hogy valójában hová irányul ez a segítség amit a szegény országoknak nyújtunk az Európai Unióból. Ez a politika nem mindig pozitív előjele jelenik meg, sőt néha pontosan ellentétesen. Ez a kritériumok, amelyek alapján az EBB beruházásokat végez, minket nagyon aggasztanak. fentartásaink vannak, ezért módosító indítványokat fogunk beadni, a megfelelő helyeken, amelyek jobban tükrözik a véleményüket. Egy kicsit hagyd menjek bele ebbe a témába. Korábban is említették, hogy az Európai Unió külpolitikai céljai, érdekei nem mindig ugyanazok, sőt, én hozzátenném, hogy az Európai Uniós kölcsönök, hitelek, főleg az a céljuk, hogy az uniós érdekeket vegyék figyelembe. Ezért aztán hosszú távon egyszerűen feszültségeket kelt a globális szintéren, úgyhogy véleményünk szerint nem feltétlenül halad jó irányba. Másodszorban aggaszt minket az, hogy közvetetten, sőt közvetlenül is összekapcsolja az EBB cselekedeteit az új külszolgálati cselekvésekkel. Ezt említették, hogy az előkészítő munkákban ezt figyelembe veszik, de mi ezt felvetnénk egy módosítóindítvány keretében, hiszen tudja ön is, hogy a frakciónk nagy fenntartásokkal viseltetik a külszolgálatot illetően, hiszen egyértelmű most már, hogy olyan célokat jelöltek ki, amikkel mi, mint frakció nem értünk egyet. Úgyhogy szeretnénk megkérdőjelezni általában véve ennek a szolgálatnak az értékét, nagyon aggaszt minket, és nem értünk egyet ezzel a kapcsolattal a hitelek és a külszolgálat között. Ezen kívül Általában véve a parlament részéről nagyobb részvételt várhatnánk, nem csak az, hogy jobban tájékoztassanak minket, hanem hogyha lehet, akkor a tervezésbe is vonjanak be. Ezen kívül szeretném elmondani azt is, hogy néhány módosító indítványt, mint például a plafon megemelését, ezeket a módosító indítványokat támogatjuk kollégák részéről. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy nem szabad semmilyen olyan tevékenységet támogatnunk, amely adócsaláshoz, adó e, befizetés elkerüléséhez vezethet az Európai Unióban. Hiszen nagyon sokszor tanulj vagyunk ilyen akcióknak, hogy harmadik országokban ez folyik az unió részéről. Ezen kívül még egyszer megismételném, a frakció nagyon nagy fenntartásokkal él, ezért sok módosító indítványt fogunk beadni. Ezen kívül az a pont, ami még javos, javítanunk kell, hogy olyan munkákat támogassunk, amelyek a klímaváltozás ellen közvetlenül felveszik a harcot, nem csak előkészülnek a lehetséges következményekre a jövőben. Köszönöm. E, Köszönöm szépen. Szelevrákosz kollega parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Személyesen úgy gondolom, hogy a gazdasági helyzet Európában és az egész földön most nagyon nehéz helyzetben van. Egy olyan bank, amely nem veszi figyelembe a hitelekhez kapcsolódó valós igényeket és valós feltételeket, valójában ez nem segítség, nem pénzügyi segítség, teljesen jelentéktelen, és amilyen gazdasági eredményt nem hozhat. Nagyon tartok tőle, hogy annak ellenére, hogy Pejon úr jelentése ellenére, és annak ellenére, hogy az 500 milliós e emelést kérik, ez sehogy sem elég azoknak az országoknak a szükségleteinek fedezésére, amelyek részesülnek ezekből a pénzekből a garanciákon keresztül. És ez rossz fényt vet majd az unióra is, ezen kívül ha azt reméljük ettől, hogy a befolyásunkat növeljük a harmadik országokban, ez se valósul meg, és akkor én attól tartok, hogy nagyon sok pénzt elvesztünk, anélkül, hogy bármilyen tartalmi eredményt kapnánk. Akkor én mit javaslok? Én azt javaslom, hogy amikor kiszárad a föld az erőkertünkbe, amikor mindenki azt látja, hogy nagy szükség van a családon belül, az unión belül, Spanyolország, Portugália, Görögország, de említhetem egyébként Németországot, és ott is szükség van pénzre, ők is több hitelt kérnek, miközben a többi ország azt kéri, hogy segítsük őket még jobban. Talán most nem annak lenne itt az ideje, hogy akkor kimondom, elpocsékoljuk ezt a pénzt harmadik országoknak, anélkül, hogy bármiféle eredményt is várjunk tőle. Úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy talán tanulmányozni kellene ezt a témát, hogyan vehetnénk jobban részt abban, hogy a KKV-k több pénzt kapjanak az Európai Beruházási Bankból, illetve az EKB-tól, de erre koncentráljunk, és ne arra, hogy a harmadik országokban hogy segíthetünk. Köszönöm. Eh, prima di lasciare la parola. Mielőtt megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, valamint az Európai Beruházási Bank képviselőjének, aztán pedig Pejon kollégának szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje október 7-e 12 óra. Hogyha nincs más hozzászóló, akkor meg is adom a szót Kiáron Kazolni úrnak. Tessék. Uh, thank you, Chair. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. És mindenek előtt köszönöm Pejon úrnak uh, a jelentést, ami nagyon sok újszerű gondolatot is tartalmaz a mi javaslatunkról. Pejon úrnak és a többieknek köszönöm, hogy általánosságban is támogatják a bizottság javaslatát. A pénzügyi kérdésekkel kezdeném, Pejon úr módosító indítványainak ezzel az aspektutás, aspektusával. Egyetértek eh, azzal, hogy eh, a garanciával kapcsolatban új hangsúlyokra van szükség. A bizottság nagyra értékeli az új eh, garanciával kapcsolatos igényt, és szeretnénk a kihelyezések összegét növelni. Hogyha plafonról beszélünk, akkor tekintetbe kell venni, hogy milyen keretek között mozgunk az európai költségvetés kapcsán a következő hosszú távú pénzügyi tervben. Pejon úr javaslatai között ott találjuk azt, hogy használjunk fel egy új technikát, aminek azonban a jogalapja még nem tisztázott, és itt a parlament segíthet minket abban, hogy ezt megfelelően jogilag is biztosítsuk. Ami az új mikrohitelt illeti, hogy az új mandátum a jelenlegi plafon csökkentését eredményezné, és tudjuk, hogy a tanács nem hajlandó csökkenteni azt a felső korlátot, akkor az új mandátumra vonatkozóan fenntartással élnénk. A helyi magánszektor fejlesztésének a támogatása kapcsán persze a mikrohitel üdvözlendő módon egészíteni ki a jelenlegi mandátumot. A többi kérdésről azt gondolom, hogy az igaz, hogy a következő pénzügyi tervben elgondolkozunk, és a lehetséges módosításokon, és üdvözöljük, hogy ezzel kapcsolatban együttműködünk a parlamenttel, de hogy részletes beszámolót készítsünk a mandátumra vonatkozóan, az még túl korai, elébe mennénk a kérdése kapcsolatos elmélyült vitáknak, hogyha ezt már most elkészítenénk. Köszönöm. A felszólalását, most pedig megadom a szót Dominik de Krajonkor úrnak az Európai Beruházási Bank részéről. Mr. Chairman, um, let me also thank uh, this committee for Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy ilyen érdeklődés övezi itt eh, az EBB tevékenységét. Ezt a bank eh, nagyon üdvözli, ennek nagyon örülünk, hiszen határozottan támogatjuk a bizottság javaslatát. Mégis azzal kezdeném mondandómat, hogy az EU-n kívüli minden tevékenységünk célja az, hogy az EU politikáját támogassuk ezzel. Ez a bank működésének a rezonátorja, itt a célok megvalósítását akarjuk elérni. Mészet elnök ma reggel találkozik a öt parlamenti rapportőrrel, hogy megvitassák ezt a javaslatot. Ez is azt jelzi, hogy milyen fontosnak tartjuk a parlamenttel folytatott párbeszédet, politikailag mi természetesen el kell, hogy tudjunk számolni a parlamentnek a tevékenységünkről. És szeretném megemlíteni azt is, hogy nagyon szoros a kapcsolatunk eh, nem csak a bizottsággal és a parlamenttel, valamint a tanácssal, hanem a számvevőszékkel is, akik ellenőrzik az EU költségvetését, és az Európai Ombudsmannal, akit az előbb említettek, részletes megállapodásaink vannak arról, hogy az ombudsman milyen módon tekinthet bele az LBB e tevékenységébe, és ez eddig nagyon eh, sikeresen működött. Ez az első komoly megállapításom. Tehát az EU-n kívüli tevékenységünk célja is az, hogy az EU külpolitikai céljait támogassuk eh, legújabban az Európai Külügyi Szolgálat kontextusában. Ami a tevékenységünk belétét illeti, úgy tűnik, hogy az EBB-t nem akarjuk átalakítani fejlesztési banká, legalábbis most nem, hanem ehelyett szeretnénk erősíteni az EIB tevékenységének a fejlesztési dimenzióját. Egyre nagyobb hangsúlyt akarunk folytatni a fejlesztési, fektetni a fejlesztési hitelekre. Az EBB egy nagyon Mm, áramvonalosan működő intézmény, nagyon alacsony a munkatársaink száma, és eh, nagy létszám növelés eh, tenne szükségessé ilyen bármilyen radikális átalakítása a tevékenységünknek a fejlesztés irányába, és persze akkor eh, a forrásokat való hozzáférést is változtatnunk kellene. Sok szegény országban nem lehet piaci körülmények között működnünk. Ami a plafonokat, a felső korlátokat, vagy összegeket illeti, amiről szintén szól a jelentés, itt is vannak nehézségek, amelyek abból adódnak, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a parlament és a tanács igényeinek, a bank eh, megpróbált a válsággal kapcsolatos eh, tevékenységét, eh, tevékenységével kicsit előre szaladni, ezért jobban megközelítettük a plafont, és most egyfajta szakadék keletkezett. Hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, még nem tudjuk, de nagyra értékeljük a rapportőr és a parlamenti képviselők megoldási javaslatait. Több területen is vizsgálódunk esetleg növelhetjük az összeget az új vagy jelölt tagjelöltek számára, vagy a kockázati tőke kihelyezéseket, amelyek nem ugyanabból a költségvetésből kerülnek folyosításra át, tereljük és az ebből befolyó visszafizetett összegeket újra beruházzuk. Szeretném azt is kihangsúlyozni, hogy az offshore pénzügyi központ kapcsán az EBB vezető szerepet vállalt, nagyon egyértelműen és őszintén, ezt az ECOFIN is elismerte, de nehézségek is támadtak, eh, ugyanis eh, a kedvezményezett országok eh, tulajdonképpen egyfajta shopping keretében, tehát oda mennek, ahol kedvező körülményekkel számíthatnak. Az intézményi kérdések is nagyon komplexek, és valószínűleg jobb lenne nem most megpróbálni megoldani ezeket a félidős felülvizsgálat kapcsán, hanem talán inkább majd a következő mandátum során. Határozottan eltökeltek vagyunk, hogy együttműködési platformokat hozzunk létre, amelyet az önök raportőre is javasolt, tehát más pénzintézetekkel hozzunk létre ilyen platformokat. Intervenire a kolléga Salafranca. Salafranca úr kért szót. Gracias, señor Köszönöm, elnök úr elnézést kérek, hogyha ezen késői szakaszában szólalok fel a vitának. Köszönetet szeretnék mondani Peljon jelentéstevőnek a jelentésért. Az Európai Beruházási Bank tevékenysége külföldre irányul, a beruházások 10% a harmadik országokat érint, tehát egyetlen ö, kommentárral szeretnék élni. Nagyon oda kell figyelnünk, amikor az Európai Beruházási Bank erőforrásait használjuk. A bizottsággal és a főképviselővel is egyeztetnünk kell. Nagyon sok eszköz van, mint az előcsatlakozási eszköz, vagy a szomszédsági politika, vagy akár ö, a közép-ázsiai, dél-kelet-ázsiai társulás, vagy Brazília, India, Kína, ezekkel az országokkal is együttműködésünk van, tehát elnök úr, nagyon nagy figyelmet kell fordítanunk az, az EBB új mandátumának kialakítására, különösen az unió új pénzügyi perspektíváinak fényében amikor is földrajzi egyensúlyokat kívánnak létrehozni, amiről az Európai Bizottság képviselője is szólt. az vállalt kötelezettségek alapján kell mindezeket kialakítani, tehát szeretném a jelentéstevő figyelmét felhívni erre a szempontra, ami számomra fontosnak tűnik ennek. Köszönöm Szala Franka kolléga. Mielőtt átadnám a szót a zárszó céljából Pejon kollégának, jó magam is gratulálni szeretnék a remek munkájához, amelyet nagyon kegyensúlyozatnak találok. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek Nos, az, hogy Franka úr is emlékeztetett arra, hogy legyünk óvatosak, jól tükrözi azt, amit előtte szólók is mondtak. Nyilvánvalóan ez egy nagyon összetett téma. Janakó asszony mondott valamit, ami nagyon fontos. A jelentésben kihangsúlyozhatnánk ezt az elemet de azt hiszem, hogy többi hozzászól is ezt mondta. Először is figyelembe kell vennünk, és ezt gyakran halljuk, hogy mérjük föl, hogy mi pontosan a célkitűzés. Egyrésztről itt fejlesztési segélyekről és fejlesztési politikáról van szó, a szegény országok nyújtott segítségről, másrészt viszont az Európai Unió gazdasági érdekeiről is, olyan régiókban, ahol versenytársakkal állunk szemben. Ne legyünk naívak, ne higgyük azt, hogy csak az egyik aspektus érvényesül. Nyilván, hogy a célkitűzések lehetnek teljes harmóniában, de néha ellent is mondhatnak egymásnak. A fejlesztési politikánk érdekeit is, és az unió gazdasági pénzügyi hatalmát is figyelembe kell vennünk. Az egész világon, még a fejlődő országokban is vannak olyan nagyhatalmak, amelyek versenytársaink. Janakó Asztony ön megkérdőjelezte, hogy a fejlesztési politikánk valóban a kitűzött céloknak felele meg. Az Európai Unióban nagy pénzek fölött rendelkezünk, de ezek nem mindig látható eredményt hoznak a politikáink nem mindig térülnek meg. Úgyhogy igen, itt vannak kérdőjelek, Janakó asszony, de természetesen ezt észben tartjuk. Ortella asszony. Igen, nyilván a transzparencia biztosítása állandó célkitűzésünk, ezt mindig szem előtt tartjuk. Azt hiszem, hogy a jobb koordináció a beruházási bank és a bizottság között, hogy a beruházási bank tájékoztasson minket a műveleteiről, ez nagyon fontos, és mi, mint parlament figyelemmel kell, hogy kövessük ezt. Ami a mikrokrediteket illeti, itt nem csak a pénzről van szó, hanem az eljárás átláthatóságról is. Az eljárások azok, amiknek a hatékonyságát fokoznunk kell. És valóban az új külszolgálatnak helyet kell találnunk, és a parlamentet mindig be kell vonni a munkába. Mi ugyan a saját munkánkat akarjuk elvégezni a költségvetési együttöntésben, nem próbáljuk átvenni a hatalmat azok feje felett, akik a projektek irányításáért felelősek, hiszen a nyugati demokráciában a hatalom megosztás elve jól érvényesül, és ezt továbbra is fenntartjuk, de ennek ellenére a plusz két milliárdról valamilyen döntést kell hoznunk, amit az éghajlatváltozásra szeretnénk költeni. Hautala asszony, Janaku asszony, minnyájuktól nagyon jó megjegyzéseket kaptunk. Szalafranka úr, végül, hogy mondjam el, óvatosnak kell lennünk. Igen, vannak finanszírozási nehézségeink az unión belül is, a tagállamokon belül is. De ez nem szabad, hogy azt eredményezze, hogy a külpolitikánk megváltozzon. A gazdasági érdekeink néha az unión kívül érvényesülnek, és globális szinten fel kell, fenn kell tartanunk azt, hogy mindenhol képviseltetjük magunkat. Ha ezt nem tennénk meg, az nagy hiba lenne. Tehát nem szabad kivonulnunk olyan területekről, ahol növekedés tapasztalható, ahol a szegénység ellen felvehetjük a harcot, ahol támogathatjuk az egészségügyet és az oktatást. Ezek a mi alapértékeink, de ugyanakkor gazdasági fejlesztés is kívánok. Köszönöm. Rendben, nincs több hozzászóló, tehát áttérünk a ma délelőtti napirend utolsó pontjára. Megvizsgáljuk Bedel kolléga jelentés tervezetét, melynek témája az EU-Iránnal kapcsolatos megközelítése kollégák, az iráni helyzet rendkívüli aggodalmat keltő továbbra is, mind a belpolitika szempontjából, mind pedig ami a nukleáris kérdést illeti, ahol sajnos előrehaladás nem történt. Noha számos erőfeszítést tett a nemzetközi közösség, különle, különösen Nagy-Britannia, Franciaország, Németország egyrésztről, valamint USA, Kína és Oroszország más részről az 1929-es ENSZ határozat, amelyet 2010. június 9-én fogadtak el, egy szankciós keretet fogadott el Iránnal szemben, amelyet az autonóm szankciók kísérnek, melyeket az EU, USA, Japán, Kanada és Ausztria fogadtak, Ausztrália fogadtak el. Belder képviselő úr jelentés, amiről ma vitázunk, ebbe a keretbe illeszkedik, és egy rendkívül kényes szakaszát érinti az EU és az Irán közötti kapcsolatoknak. Végezetül emlékeztetni szeretnék arra, hogy az Európai Parlament delegációjának Iránban való látogatása, amelyet Lochbiller asszony vezet, a két jelen van a teremben, és amelyet ezen év januárjára tűztek ki. Nos, ezt az iráni hatóságok nem engedélyezték Ebben a hónapban is előirányoztunk egy látogatást, de továbbra is kétségek vannak a felül, hogy sikerül-e megejtenünk ezt a látogatást irányban. Most tehát megadnám a szót Belder képviselő úrnak, hogy tartsa meg beszámolóját. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Intenzív tanulmányozás után most eh, nagyon eh, kompakt, eh, tömör formában készítettem el a szövegemet, és több mint a felét a korábbi szövegemnek félretettem. Megpróbáltam az Európai Unió és az iszlám iráni köztársaság kapcsolatait röviden elemezni. Különböző fejezetekre, részekre osztottam fel a jelentésemet, ezekről fogok most röviden beszámolni. Belső helyzet, ezt követően az emberjogi helyzettel foglalkozom, ezután a nukleáris kérdéskörrel, és végezetül az Irán külső kapcsolataival. Nézzük először a belső helyzetet. Kétségünk sem lehet afelől, hogy az iráni eh, kormányzat eh, nagyon sok eh, komoly kihívással küzd. Hatalmi harc, rivalizáló frakciók az országon belül, a társadalmi-gazdasági betegség bénítő hatása, nagyon problematikus regionális biztonsági helyzet azt eredményezi, hogy nagyon elégedetlen a lakosság. Ezek nagyon komoly, nagyon súlyos tényezők, illetve kihívások. A nagyon nehéz, komoly helyzetben az iráni kormány azonban úgy tűnik, hogy nem tud megfelelő válaszokat adni. A nagy győzelem után 2009. júniusában Ahmadinejad, elnök a köztársasági gárdát gyakorlatilag azzal bízta meg, hogy brutálisan szorítsák vissza az ellenzéki megmozdulásokat. Láthattuk a Zöld hullám című film bejelentését, és ezt követően a tévében borraszó képeket láttunk a retorziókról. Tehát tudjuk, hogy a represszió milyen súlyos. A köztársasági eh, gárdát eh, tehát beveti az eh, elnök, és emellett kívül, kül, az országon belül és kívül különböző gazdasági érdekeket követve az gazdasági gárda egyfajta állam lesz az államban, nagyon nagy befolyásra, hatalomra tesz szert a zöld mozgalom a 2009. június 12-i eh, választás után megváltoztatta a szlogenjét, eh, és most már nem csak azt kérdezik, hogy hol maradt a hangom, a szavazatom, hanem azt is, hogy mi lett az olaj eh, bevételeinkkel. Az emberi jogok fejezetre rátérve változatlanul nagyon súlyos jogsértések következtek be, és konkrét állásfoglalást sokat adtunk ki a különböző eseményekkel, jogsértésekkel kapcsolatban. Nagyon a 2009. júniusi elnökválasztások után nagyon sok olyan retorzió történt, amit, amit az igazságszolgáltatás kellene, hogy kivizsgáljon. Erőszakot alkalmaztak az iráni hatóságok. Azután második szinten az iráni hatóságokra nyomást kellene gyakorolni annak érdekében, hogy az ENSZ külön megbizotját és raportőrjét engedjék dolgozni az országban. A harmadik fellépés, amit javasolok, az az, hogy nagyobb segítséget kellene adni az iráni emberi aktivistáknak és civil szervezeteknek, akik az elmúlt években nagy nyomás alá kerültek. A negyedik ajánlásom, határozottan meg kell védeni a vallás szabadságot a hatalma lévők önkényétől. És amikor Iránba hivatalos látogatást tesznek EU képviselők, kellene, hogy talán hivatalos találkozásan találkozzanak civil szervezetekkel, illetve emberjogi aktivistákkal követelni kellene Irántól, hogy több sajtótermékkel kapcsolatos publikációs tilalmat vonják vissza konkrétan, és hagyjanak bizonyos alapítványokat működni. Európa nagyobb támogatást kellene, hogy adjon az iráni bloggereknek, hiszen nagyon világos, hogy a tájékoztatás arról, hogy mi is történik a 2009. júniusi események után Iránban, ezek kapcsolatban a bloggerek nagyon fontos szerepet játszanak. A következő parlament, az EP és az iráni parlament közötti kapcsolatokat, azaz a Malis közötti kapcsolatokat feltételekhez kell kötni, nagyon, aminek a lényege az, hogy konkrétan javuljon az emberi jogi helyzet Iránban. Áttérve a nukleáris dosszéra, kérdéskörre, támogatni kell azt, hogy diplomatikus megoldás szülessen az iráni nukleáris kérdéskörrel kapcsolatban. Sajnálattal szögezem le a jelentésben, hogy az IAEA, e a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség nem tudja betölteni a watchdog szerepét, mert ezt ellehetetlenítik a működését felszólítjuk a tanácsot arra, hogy továbbra is, tehát a következő belga és a magyar elnökségek is a nukleáris kérdéskörnek a nagyon nagy figyelmet szenteljenek. Valamennyi EU intézmény felszólítunk arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. És a 22. pontban az Amerikához fűződő kapcsolatokról szólok. Egyáltalán a külkapcsolatok fejezetben kiemelem azt, hogy államokhoz, a Szíriához, illetve nem államokhoz, Hezbollahhoz és a Hamaszhoz fűződő kapcsolatok vállalásokat Irán esetében nagyon komolyan kell venni, és azt is, hogy egy EU tagjelölt el a törött országgal folyamatosan elmélyíti a kapcsolatokat e, Irán az Irán nukleáris fenyegetés kapcsán fontos lenne, hogy az Európai Parlament a török, országgal kapcsolatban a saját Iránnal kapcsolatos stratégiájának a megerősítését kénysz követelje. Az iráni elnök a holokaszt tagadásával és Izrael létének, törvényes létezésének a tagadásával, ahogyan ezt a 19. pontban eh, mondom, olyan eh, lehetetlen dolgokat állít, amelyek ellen fel kell lépni. Grazie, onorevole Belder. Köszönöm, Belder képviselő úr. Először is az Iránnal fenntartott kapcsolatok delegációjának vezetőjének, Lochbiller asszonynak adom meg a szót. Tessék, köszönöm, elnök úr, köszönöm, Belder úr, a jelentést. Előre kell bocsájtanom, hogy a jelentés írásbeli változatát csak tegnap délután kaptuk meg, éppen ezért csak első észrevételemet azt adom meg önökkel, és kérem, hogy gondolják meg azt is, hogy ami a módosítók benyújtásának határidejét illeti, tehát október 12-e ez a dátum, ez nagyon szűkös. Ez lesz az első nagyobb jelentés irányal kapcsolatban, és ehhez vitára lenne szükség. Ami a jelentés felosztását illeti, én ezt észszerűnek tartom, ahol Irán szerepéről esik szó a régióban. Nos, ott nem csupán a negatív kihatásokra és fenyegetésekre kellene koncentrálni Irán külpolitikáját illetően, hanem világosabbá kellene tenni, hogy az EU együttműködést tart szükségesnek Iránnal, hogyha az afganisztáni helyzetről és az iraki helyzetről van szó. Fontos lenne számomra az is, hogy a jelentés el tudna érni hogy egy átfogó EU politika szükségességére utalna Irennal szemben. Tehát nem csupán az egyes szempontokat kellene felsorolni, hanem össze kellene ezeket fogni. És magától értetődő, hogy a nemzetközi politikát az USA Irán viszony határozza meg, mint ahogyan ez a 23-as pontban is szerepel, de nem annyira szerencsés, dolog a, az USA Iránnal való kapcsolatát középpontba állítani az EU politikát illetően is. Az lenne jó, hogyha saját EU politikát dolgoznánk ki Iránnal szemben, vita során és egyetértésben talán az USA-val. Nos, ebben az összefüggésben azt is üdvözölném, hogyha nem csupán a kudarcot való tárgyalásokra utalnánk a nukleáris témával kapcsolatban Brazília és Törökország részletére, amely már tartalmi szempontokból sem elfogadható, de én pozitívnak ítélném, hogy Törökország diplomáciai szerepét kellene kiemelni az EU vonatkozásában, hiszen kölcsönösen erősíthetnénk egymást, hogy politikai megoldást találjunk ebben a kérdésben. Az egyedik kérdéseket illetően az emberi jogok területén ezt írásban fogom megtenni, és más területeken is, de tavaly, illetve ezen ciklus kezdete óta három állásfoglalást fogadtunk el Iránnal kapcsolatban, és az lenne jó, hogyha a követeléseink nem maradnának el azon követelések mögött, tehát például az, hogy egy nukleáris fegyvermentes zónát követelünk hosszú távon ebben a régióban. Ami a szankciókat illeti, elsőként kiegészíteném a szöveget, hogy fontos, hogy az EU és az Európai Bizottság rendszeresen jelentést tegyen, többé-kevésbé formális formában volt egy ülés az irán delegációval, ami a szankciók kiadását illeti, nagyon tetszerű volt ez az ülés, és nagyon fontos, és én ezt felvenném a jelentésbe, hogy rendszeresen kapjunk egy jelentést az Európai Bizottságtól, az ENSZ szankcióbizottsággal összhangban, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek, és hogy vajon ezek a szankciók elértéke azt a célt, hogy tárgyalások kezdődjenek a nukleáris témával kapcsolatban, és hogy vizsgálják meg, hogy a szankcióknak vannak nukle- ö, negatív kihatásaik e a polgári lakosságra. Nem tudok egyetérteni azzal a javaslattal, amely a 14-es pontban szerepel, ahol is az iráni delegációról esik szó, és az iráni delegáció utazásának feltételekhez kötéséről mert ez nem egyelő kezelés más delegációkkal szemben, hogyha itt azzal, hogy csak akkor utazhatunk, hogyha az egyes emberi jogsértésekben konkrét változások állnak be. Noha ez tartalmilag kívánatos lenne, ez nem egyenlő bánásmód, hiszen így Afganisztánba, Iránba, Kínába, vagy akár az USA-ba sem utazhatnánk el. Az utolsó megjegyzésem pedig, engedjék meg, hogy elmondjam, és Belder úr a beszéd elején elmondta, hogy az emberi jogi helyzet, valamint a politikai ellenzék, a civil társadalom helyzete egyre romlik. Semmiféle jelentős javulás nem állt be ezen a területen, és ez a belpolitikai helyzet, ezért a kormány a felelős. Azonban meg kell különböztetnünk azt illetően, hogy nagyon sokan vannak az iráni lakosság körében, akik szenvednek az iráni kormánytól, és éppen ezért jó lenne, hogyha a jelentésben egy pont van, utalnánk az ország érdemeire, illetve azok érdemeire, akik a kormányra szemben állnak, a kultúrára utalnánk, hiszen ez egy olyan irányjelentés lenne, amely az, a parlament álláspontját tükrözi, tehát Természetes, hogy el kell ítélnünk az emberi jogsértéseket, fontos a nukleáris téma, a regionális politika fontossága, valamint Irán negatív kihatásai a régión belül, de talán a hangnem, amely meghatározza ezt a szöveget, ezt egy kicsit differenciálni kellene, hiszen a lakosságban teljesen más potenciálok rejtőznek. Köszönöm. Eh, prima di dare... Mielőtt megadnám a szót Muniz kollégának, aki elnék jelentéstevő a szocialisták részéről, szeretném pontosítani, hogy a módosítók határidejét eltoltuk, mégpedig november 18-a 18 óra, 19-e 18 órára, ahogyan tegnap is bejelentettem de sajnos talán ez a határidő nem mindenki előtt ismert, tehát november 19-e 18 óra. Muniz képviselőasszony kap szót. Presidente, después de haber aprobado... Köszönöm szépen, elnök úr. Már több állásfoglalás is elfogadott ez a parlament az iráni politikával kapcsolatban. Az idén három ilyen állásfoglalás is volt, több tanulmányunk, szemináriumunk is volt, amelynek Irán volt a témája. Megvizsgáltuk Irán szerepét, mint regionális szereplőjét. Felülvizsgáltuk a stratégiai kapcsolatainkat. Most pedig egy olyan jelentésre van szükségünk, amely keretbe foglalja ezt, és áttekintést ad arról, hogy a parlament mit tegyen a kapcsolatban. Ne pocsékoljuk el ezt a lehetőséget, ne hozzunk létre egy gyenke jelentést, hiszen nagyon sok háttérmunkát végeztünk már. Úgy dolgozzuk ki ezt a jelentést, hogy kiegyensúlyozott legyen, Ez a tervezet, amit készhez kaptunk, nagyon hasznos, nagyon jó a struktúrája, de nagyon sok minden hiányzik is belőle. Az egyik fő kérdés itt a parlamentben Iránnal kapcsolatban az emberi jogok kérdése. Véleményem szerint ez a jelentés túlságosan nagy hangsúlyt helyez a vallásos kisebbségek üldözésére, de nem eleget a nők helyzetére, a homoszexuálisok helyzetére, az emberi jogok általános kezelésére, bizonyos jogsértésekre, és sok más kérdése sem. Nyilván, hogy nem tudunk mindent belevenni az emberi jogokkal kapcsolatban, de nagyon sok minden van, amit még bele kellene venni ebbe a részbe. Ami a nukleáris dossziét illeti. Nem említik az új fejleményeket, Törökország és Brazília ajánlatát Irán felé, és ennek lehetséges következményeit. Nem említik a újan kialakult helyzetet. Túlságosan Izraelre koncentrál ez a rész, és nem tudom elfogadni, hogy Törökországot ilyen fényben tüntetik fel. Egyetértek, hogy kulcs szerepet játszik Törökország hogy hagyományosan jók a kapcsolatai Iránnal. És hogy hozzásegíthet abban, hogy Irán szerepét javítsa, mint regionális szereplőjét. Ez viszont hozzájárulhat a stabilitás fokozásához. De ne felejtsük el azt, hogy Irán Közép-Ázsiával, Afganisztánnal kialakított szerepe milyen súlyjal esik latba, hogy a talib konfliktus milyen szerepet játszik. Van ebben a pontban valami, ami hiányzik. Talán egy teljes bekezdés a javaslatokkal kapcsolatban. Azt illetve, hogy Európa hogyan reagáljon. Hogy mondjak néhány példát. Bevándorláspolitika, 6000 iráni menekült vár jelenleg Törökországban arra, hogy beléphessen az unió területére. Hollandia és Németország ezzel kapcsolatban már törvénykezett, mert nem alakíthatunk ki egy uniós politikát, hogy hogyan üdvözöljük ezeket az iráni menekülteket. Lochpiller asszony igaza van a 14-es ponttal kapcsolatban. hogy, hogy döntsük el, hogy egy küldöttség ellátogathat -e egy országba, vagy sem. Nem köthetjük ezt emberi jogi jogsértésekhez. Minden lehetőséget ki kell használnunk. A párbeszéd folytatása mindennél fontosabb. Ami Irán belpolitikai helyzetét illeti, Belder úr jelentés tervezete talán túlságosan elnagyolt. Irán nagyon összetett állam, nagyon sok szereplője van a közéletnek, úgyhogy ha a belső helyzetről beszélünk, figyelembe kell vennünk minden tényezőt. Van néhány olyan pont, amit elfogadhatónak tartok, például a nyolcas pont a bloggerek megvédéséről. Ez jó, de már felkértünk európai vállalatokat, hogy ne exportáljanak kettős felhasználású technológiát Iránban, hiszen arra használhatja fel az iráni kormány, hogy az internethez való szabad hozzáférést akadályozza. 12-es pont. amely az ENSZ képviseletét említi, mi egyetlen külön megbízottat szeretnénk az ENSZ részéről, aki összefogná az Iránnal kapcsolatos témákat. 2002-ben már létezett ez a rendszer, újra alkalmazhatnánk. Ez egy olyan dolog, amit elfogadtunk itt a parlamentben. Továbbá ezeket a bekezdéseket kiegyensúlyozottá kell tenni ebben a jelentésben, amikor emberi jogi kérdésekről van szó. Ne csak arra koncentráljunk, hogy elnyomják a, a vallásos kisebbségeket, más emberi jogi sérelmek is történnek Iránban. A szankciókat illetően, igen, ezt is kértük az állásfoglalásunkban korábban, hogy szankciókkal válaszolhassunk a jogsértésekre. Megkértük az USA-t is, és az Európai Tanácsot is, hogy tegyen így. Vegyük ezt is bele a jelentésbe. Elnök úr, azt szerintem még sok mindent lehetne belevenni ebbe a jelentésbe, sokat lehetne tenni, de köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek. La parola all'alt megadom a szót a másik árnyék jelentéstevőnek, Gáler úrnak a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Belder kollégának is a jelentést, és az előttem szóló kollégák már elmondták, hogy a jelentés felépítése struktúrája helyes, azaz, hogy milyen témákról szól a jelentés. Néhány előttem szóló kolléga már említett olyan dolgokat, amiket én is szerettem volna megemlíteni, de most már ezt nem kell megtennem. Most megpróbálok végigmenni az egész jelentésen. Először is számszerűleg eh, mi az arány a különböző bekezdések, eh, illetve a gondolati elméleti rész között? Itt azt hiszem, hogy több eh, növelni kellene a bekezdések arányát, hiszen azt hiszem, hogy a gondolati emeleti részt össze lehetne vezetni, nem kellene, itt nincs szükség minden egyes pontban ilyen külön megállapításra, például Esten asszony tevékenységével kapcsolatban, kapcsolatban, ezt lehetne összevonni egy gondolatjel mellé. A belső helyzet, vagy belpolitikai helyzet részre rátérve, ez is elhangzott már, értjük azt, hogy Iránnak legalábbis a fő szereplőket meg kellene itt nevezni, kik a legfontosabb személyek Iránban, hiszen az tájékoztatás az országban, a meghozandó döntések, persze egy több szereplős dologról van szó, meg kell említeni persze a köztársasági gárdát, de azután van ez az Assembly of Experts, a szakértői gyűlés, és más szervezetek, intézmények, amelyeket, hogyha nem említ meg a jelentés, akkor azt hiszem, hogy a belpolitikai helyzetet nem e, írja le kielégítően. Az Európai Unió különböző politikai fellépéseivel, együttműködése jelen van Iránban, így például a kábítószer elleni fellépés kapcsán, utána fejlesztési területen humanitárius segítségnyújtás, menekültügy, itt ezeken a területeken van együttműködés, amit meg kellene említeni a jelentésben. A parlament Iránnal kapcsolatos tájékoztatását erősíteni kellene, és jó lenne, hogyha farsi nyelven is sikerülne az adásokat, és erről szó van, hogy ez idén már meg lesz, ezt is meg kellene említeni. Az emberi jogi rész, nos, itt is egyetértek a kolléganőm azon véleményével, miszerint az emberi jogsértéseket meg kellene említeni más emberi sértéseket is, nem csak a vallási színezetűeket, hanem a nők elleni jogsértéseket, és természetesen a halálbüntetést is konkrétabban kellene fogalmazni a Bahái közösséggel kapcsolatban, hiszen a Bahái tanács augusztusban meghozott 20 éves ítélet, börtönítélet ellen mindenképpen fel kellene lépnünk, és ebben a konkrét esetben eh, vissza kellene mennünk eddig a döntésig. Külkapcsolatok. Itt is fontos lenne világossá tenni azt, hogy nem csak az EU és az Egyesült Államok közötti együttműködés és egyeztetés fontos, hanem véleményem szerint globális szinten az ENSZ-ben is nagyon fontos lenne világosá tenni Irán számára, hogy az egész nemzetközi közösség ellenzi az iráni nukleáris programot. Fontos, hogy az ENSZ biztonsági tanácsában megmaradjon az egyetértés. Oroszország és Kína nem jutnak túl messzire a szankciók kapcsán, de az Iránnal szembeni fellépésben kell tudni azzal érvelni, hogy a biztonsági tanács minden tagja ellenzi a nukleáris programotokat, és ezt is meg kellene említeni valahol a jelentésben. Ezek az erőfeszítések kell, hogy font, folytatódjanak, hogy a nemzetközi közösség összetartása megmaradjon. Egy kolléganő bírálta azt, hogy Belder kollega a 22-es pontban Törökországot bírálja. Nos, én támogatom 22. pontot, mert kicsit furcsának tartom, különösen azt, amilyen hangon vagy nyelvezeten Törökország közeledik Iránhoz. De erről a helyzetről jó, ha ilyen módon szólunk. Összességében a hangsúlyokat talán kicsit máshova tenném. A nukleáris fejezetet kicsit bővíteném, és a külkapcsolatok részt is kiegészíteném azokkal a pontokkal, amelyeket az előttem szóló kollégák vetettek fel. Először egyelőre ennyit. Köszönöm. La parola... Megadom a szót a GUE elnyik jelentéstevőjének, Lőzing asszonynak, majd pedig Len Árláki kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Az időkeretet illetően én is néhány részletesebb kérdésre talán később térnék ki, csak egy alapálláspontot szeretnék kifejteni a GUE részéről a jelentéssel kapcsolatban. Először is világosra szeretném tenni, hogy a nehéz politikai helyzet Iránban, a társadalmi-gazdasági helyzet, valamint az emberi jogsértések semmiféleképpen sem hallgathatók el, ami a jelentéssel kapcsolatos erős kritikák tárgya. Mi egy politikai stratégia váltást tartunk szükségesnek az EU és USA részéről Iránnal szemben, hogy az izolációt megtörjük, és ne ösztönözzük. A szankciós politikát be kell szüntetni, és tárgyalásokat kell kezdeményezni, különösen a nukleáris kérdésekben, de különösen egy nukleáris fegyvermentes területet illetően közel-keleten és közép-keleten. Fontos lenne az politikai párbeszéd újrakezdése, hogy békés és diplomáciai megoldást találjunk az Irán területén. Szeretném megismételni, hogy a szankciók erősítése nem járul hozzá a helyzet enyhítéséhez, éppen ellenkezőleg. Ez nyilvánvaló, és ezt a múltban is tapasztalhattuk, hogy szankciók révén a fundamentalista vallásos pozíciók erősödnek, és ezáltal Ahmadinejad helyzete a civil társadalomban, a lakosság széles köreiben megerősödik, megszilárdul, és az, az pontosan az ellentétele, ellentéte annak, amit mi kívánatosnak tartunk. Tehát még egyszer felvetném a kérdést, hogy milyen célokat szolgálhatnak ezek a szankciók, és kérem, hogy ezt pontos, kifejtett formában kapjuk meg. Végezetül elmondanám, hogy amit Lockmiller asszony mondott, azt én is támogatni szeretném, hiszen nagyon fontosnak tartom az alap magatartást az európai emberek részéről egy ilyen nagy ország polgáraival szemben egy elnyaltabb képet kapjunk, mint a jelentésben, és pontosan ez az elnyaltabb kép szabadíthat fel lehetőségeket, erőforrásokat egy ilyen nagy országban, és ez válthat ki változásokat, amelyek egyébként a szankciók révén vagy más módon nem lennének valóban lehetségesek, és nem vezethetnek változásokhoz. Köszönöm. Köszönöm, Lőzin kolléga. Várlak ki úr, kapszó, tessék. Köszönöm, elnök úr. Látom, hogy konszenzus kezd kialakulni azt illetően, hogy ez a jelentés nem teljes, nem kiegyensúlyozott, és a jelenlegi formájában nem járulhat hozzá az EU Iránnal kapcsolatos politikájának építéséhez. Pedig erre szükségünk van. Tehát a jelentést ki kell korrigálni, Nem szabad egyszerűen az amerikai belügyminisztérium által elfogadott politikát lemásolni, hangsúlyoznunk kell, hogy Európának megvannak a saját érdekei és politikai Iránnal szemben, és nem szabad megismételni a belügyminisztérium, az USA belügyminisztériumnájának álláspontját. Már saját maguknak is ellent mondanak, úgyhogy én nagyon is egyetértek Lochbiller kolléganővel, és a többiekkel, hiszen nagyon összetett a helyzet, és remélem, hogy módosító indítványokkal ennek a jelentésnek a hangvételét kijavíthatjuk. Először is. Meg kell különböztetnünk a jelenlegi iráni kormányt az iráni néptől. Az irániak az egyik legcivilizáltabb, demokrácia elkötelezett nép a világon. Hogyha szabadon dönthetnének, akkor Irán ma demokratikus ország lenne, mint bármely más demokratikus ország. Akárki, aki ismeri Iránt, vagy egy kicsit is tud róla, tudnia kell, hogy az irániak nagyon büszkék az országukra, és a nép többsége reformista. Nem ért egyet sem az USA, sem az EU-s politikákkal, különösen a szankciókkal nem hatástalanok. Csak Ahmadinejad ideológiáját és a szörnyűséges kormányát erősítik. Az ENSZ szakciói is csak ezt érték el, a rezsimet erősítették, ahelyett, hogy meggyengítették volna. Tehát a jelentés bizonyos részei jók. Például a forradalmi gárda elleni szankciók. Az jó. Vagy az EU-s tulajdona EU-ban elhelyezett vagyonok befagyasztása. Az jó ötlet. De céltalan szankciók mindenre, amit Irán exportál, egyrészt kereskedelmi kárt okoznak Európának, másrészt az lesz a vége, hogy az iráni kőolaj majd Kínába megy, és semmi csapás nem mérünk az iráni rezsimre de meggyengítjük a demokráciát. Másodszorban. Nem különbözteti meg a jelentés a politikai spektrumot. Igen, erős hangot kell megütnünk, elfogadhatatlanak az emberi jog megsértése, és így tovább. De másrészt ott van az atomdosszié ha összehasonlítják ezt a két területet, és nem hangolják össze, akkor az EU saját érdekeit ássuk alá. A török-brazil javaslat valójában, és minden szakértő egyetért, meg a legjobb amerikai szakértők is, megoldás, megoldja az iráni atomproblémát. De ez semmiképpen sem járul hozzá az EU-s dosszéhoz. Obama először rábólintott a brazil-török ajánlatra, mert ez ugyanaz volt, mint az amerikaiak múlt év októberi ajánlata. Nagyon jó, józan és intelligens ajánlat volt, Igazából köszönetet kellene mondanunk Brazíliának és Törökországnak, hogy legalább valamit előre haladtunk, hogy nem szankciót alkalmaztak, és elkerülték a háborút. Nem csak a béke lobbistákat kell itt meghallgatni, nincsenek tudatában annak, hogy az USA-ban egyre többen támogatják azt, főleg az ipari lobbisták, hogy kezdeményezzenek háborút Iránnal szemben. Afganisztán és Irak után. És ez a lobby nagyon aktív az USA-ban. Meg akarják támadni Iránt azzal a felhanggal, hogy megsérti a nemzetközi jogot. Ha Irán urántúsít, egyébként ez joga van a nemzetközi szervezetek, a nemzetközi szerződések szerint, Minden reformista, mindenki, akit mi támogatunk, egyet ért ebben. Ez Irán joga. Úgyhogy valamilyen más formában, más javaslattal kell megoldást találni, és szerintem a brazil-török javaslat nagyon is jó. Úgyhogy a jelentésnek az a része, mi szerint ítéljük el a török kormányt az Iránnal kapcsolatos politikáért, ezt ki kell vennünk majd módosító indítványokat adunk be. Törökország nagyon jó munkát végez. Nemzetközi megoldást talált egy nagy problémára. 23-as pont, mi szerint felhívjuk a bizottság és a tanács figyelmét, hogy teljes mértékben hangolja össze a politikai irányok kapcsolatban, teljesen fölösleges ez a rész, és ki kell venni a jelentésből. Remélem, hogy a kollégám ezt nem személyes támadásnak veszi. Tudom, hogy az Iránnal kapcsolatos mm, megközelítés nagyon nehéz, ismerem a reformereknek a politikáját. Többször voltam az országban, és nagyon egyetérzük velük, és remélem, hogy egy jobb irányépítését segítjük. Köszönöm, megadom, megadom a szót Landsbergis kollégának, aztán Szara Franka úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Belder úr nem teljes és nem kiegyensúlyozott jelentésében hiányolok a nemzetközi megközelítésben egy nagyon fontos elemet, a demokrácia kérdésével kapcsolatban. Talán jó lenne, ha valahol megemlítenénk, és majd erre egy kis módosító indítványt benyújtok. Tehát az egyik, a nem demokrácia közül az egyik legriasztóbb rezsim az iráni. Ezt bele kellene írnunk, hiszen Irán szerintem a legveszélyesebb ország. Kolléga Salafranca, prego, onorevole. Salafranca kolléga. Nagyon röviden, elnök úr. Geller úr már bemutatta frakciónk politikai álláspontját. Köszönetet szeretnék mondani Belder úrnak a munkájáért. Ez a jelentés kiváló kiinduló pont, hogy összetudjuk fogni az Európai Parlament álláspontját. Nem úgy, ahogyan ez a korábbi állásfoglalásokban történt, annak érdekében, hogy ennek az országnak jövőbeni perspektívákat is kínáljunk a kapcsolatépítés szempontjából, hiszen Irán nagyon fontos kockája a nemzetközi mozaiknak, nem csupán közel-keleten. Különböző értelmezések léteznek, ami az tömegpusztító fegyverek terjedését illeti, az IAE, mert világosan kifejezésre jutatta, hogy milyen adatok vannak a birtokában, és milyen felelősségekkel bír szankciók vonatkozásában. Vannak olyan országok, amelyek nem támogatják, nem támogatják a szankciókat, mint Kína és Oroszország, ez vitatható. Ami nem vitatható, az a világos emberi jogsértési esetek, amelyek előfordultak ebben az országban. Belder kolléga ki is emeli ezeket, és nagyon helyesen a jelentésében. Itt ö, következetesség szükséges, ami az Iránnal fenntartott kapcsolatainkat illeti, következetesnek kell lennünk az általunk, általunk mindig is védett elvek vonatkozásában. Nem kérhetjük egy jelentéstevőtől, hogy tegyen meg egy dolgot, és tegyen meg annak az ellenkezőjét is. Ö, vannak olyan pontok, amelyek nem szerepelnek a jelentésben, mások viszont azt mondják, hogy túlságosan sok pont van a jelentésben, hogy túlságosan bőbeszédű a jelentés, amikor felsorolja ezeket a tényeket. A módosítókkal kompromisszumokat keresünk, közös álláspontot, közös megközelítést, amely számot vett a különböző érzékenységekkel és az Európai Unió álláspontját fejezi ki. Irán egy rendkívül stabi- nem stabil ország, instabil ország, ez egyfajta fekete lyuk. A kényelmesség és amiféle eredményhez nem vezet. Tehát jó, hogy a jelentéstevő ennyire határozott volt, megpróbált mérsékelt lenni, megpróbált a különböző irányzatokat, tendenciákat egyensúlyra hozni. Nyilván vannak még kiegészít, teendő dolgok, de mindenféleképpen szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért és a készségéért, hogy meghallgassa a többi frakció álláspontját. Azt hiszem, hogy a jelentését mindenki támogatni fogja tudni. Elnök, köszönöm Szala Franka úr, hogyha nincs további hozzászóló, akkor megadom a szót válaszolás céljából a jelentéstevőnek Belder úrnak. Ja, Köszönöm, elnök úr. Hogyha rajtam múlt volna, kedves kollégák, akkor nem ekkora terjedelmű, hanem négyszer ilyen hosszú lenne a jelentés. Nagyon sok mindent kellett törölnöm, és nagyon sok mindent félre kellett tennem. Így őszintén szólva, akkor gondolatcserét folytattam, eszmecserét többekkel, akkor kiderült persze, hogy foglalkozni kezdve azzal is, hogy hogyan kezeli a nőket Irán, és az eredeti változatom az eredeti tervezetemben voltak ezzel kapcsolatos részek is. Röviden, tehát nagyon-nagyon sok mindent ki kellett hagynom, sok-nagyon sok részletet a terjedelmi korlátok miatt, és majd lehet, hogy ezekre most vissza fogok térni, és visszaemelek elemeket a jelentésbe. Szó volt az empátia kérdéséről, és tegnap, hogy az iráni gazdaság és a társadalmi gazdasági helyzetek kapcsolatban látnunk kellett azt, hogy évente mintegy 5000-en hagyják el az országot a brain drain keretében. Persze ők azért büszke perzsák, és szeretik az országukat, de azért ezt sem, erről sem szabad megfeledkeznünk. Hoszkály professzor kiszámolt azt, hogy ez több tízezer milliárdot jelent az országnak. Nemrégiben olvastam egy majdnem, egy színikus észrevételt, miszerint a szankcióknak köszönhetően az olaj és a gáz termelés szinte stagnál, és Irán e mellett elfecséreli az természetes erőforrásait azzal, hogy milyen rossz gazdaságpolitikát folytat. Tehát azt hiszem, hogy a lakossággal egy kapcsolatos empátia mindenképpen megvan bennem, és az embereket nagyra értékelem mindenképpen, ne legyen félreértés ezzel kapcsolatban, és majd a saját módosítóimban is erre vissza fogok térni. A belső helyzet te kapcsolatban. Itt hatalmas hatalmi harc folyik, engem is lenyűgözött az, ahogyan Ahmadinejad elnök az iráni parlamentben a kritikákat állta. Például az Irán külügyminisztériumot, azaz a saját külpolitikai kabinetjét Ehm, sem tájékoztatta megfelelően, és ehm, hát persze sok, eh, sok véleményt kell meghallgatnunk, ehm, meg kell néznünk, hogy melyik eh, vallási erők eh, mekkora befolyással rendelkeznek és eh, visszatérek a szocialista frakció által elmondott, eh, képviselő által elmondottakra mindjárt. Eh, itt a szunita kisebbség, a a többség kérdése kapcsán a vallási kérdés rendkívül fontos, és az, hogy hogyan értelmezzük a vallást. Itt azt hiszem Astiani kérdését, a megkövezést is ebben a kontextusban kell látnunk. A Wall Street Journal-ben szeptember elején egy fantasztikus cikket írtak arról, hogy hogyan kell néznünk ezt a kérdést. Tehát megpróbálom majd összefoglalva a módosítáim kapcsán egy kicsit pontosabban megvizsgálni, hogy mit lehet tenni ennek érdekében, hogy egy józan, jó értékelést kapjunk, hogyan járulhatna hozzá az EU ahhoz, hogy javuljon a kulturális, társadalmi, gazdasági helyzet, az emberjogi eh, helyzet, eh, bár erre kérdésem még vissza fogok térni. Tehát az emberjogi helyzetről később. A belső helyzet rendkívül komplex. Elmondhatom, eh, és én most itt tudó, független tudósokra hivatkoznék. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat olvastam irán szakértők által közzétett publikációkból, és itt mi történik? Az a hatalom koncentrálására történő kísérlet az iráni közösségi gárda azonban most már a saját befolyását annyira szélesített, a Kamanejel szemben is, és azt látjuk, hogy sok perzsa forrás is megerősíti azt, hogy mint egyfajta polip terjed a köztársasági gárda, a privatizációk révén gazdaságilag is megerősödik, és persze hol van az olaj, hol vannak az olajbevételek, ez a kérdés kapcsán próbáltam ezzel is foglalkozni tehát ez a belső helyzet, emberjogi helyzet, jó, tudom, hogy itt nagyon sok minden van, amit nem említettem meg, és amit ki kell egészíteni a jelentést. Logbiller asszony az EU-Irán kapcsolatokról egy jelentésben a nagyon szörnyű emberjogi helyzetről írt. Persze nekem is, én is szembesültem ezzel a dilemmálman raportőrként, hogy mi az, amit elvárhatunk, mit kell megtenni a bizottságnak, illetve milyen szándékokról tehát tanúbizonyságot irán. Majd én is begyújtok módosítókat, és az Európa Parlamentnek is mindenképpen szükséges, hogy hozzájáruljanak helyzeti javításához. A nukleáris dosszié, hát ez egy különösen sok minden elterhelt dosszié. Mit lehet megvalósítani, milyen lehetőségek, opciók vannak. Itt a szankciókról beszéltünk, négy elég racionális szankció próbál megoldást kínálni, és talán nem hangcseng jól ebben a teremben, vagy kedvesnek, hogyha azt mondom, hogy egyre többen szavaznak arra, nem a régióbeliek, hanem a külvilág, hogy a szankciók, ha folytatódnak, akkor lehet, hogy ez katonai konfrontációt fog eredményezni, és ezért jobb lenne befejezni, vagy állítani a szankciókat. Tehát nem elképzelhetetlen, hogy ez fog megtörténni. Végül külkapcsolatok részről szólva. Türikorsz, Törökország, azt hiszem erről már eleget mondtam, hogyha azt nézzük, hogy Ahmadinejad és Irán mit tesz, vagy mit tervez Libanonnal kapcsolatban, és Libanon déli részén, és hogy a libanoni kormány azt mondja, hogy ez egy teljes provokáció, azt hiszem, hogy ez már elvezet minket addig is, hogy Irán mit tesz annak érdekében, hogy destabilizálja a közel-keletet és az egész világot, és Törökország ugye, mint EU tagjelölt ország mit próbál tenni? gazdasági okok miatt ezek gazdasági okok motiválják Törökország számos fellépését. Persze beszélnünk kell Törökországgal, és pozitívan kell értékelnünk sok lépését, de ezért bizonyítókra is van szükség a jó szándék mellett, és az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ha ez az európai politika, akkor ne legyünk megosztottak, hiszen ha van egy egységes európai politikai irányvonal, akkor ne hagyjuk azt, hogy Irán kiátszon minket egymás ellen, és mm, itt a török-brazil javaslat kapcsán azért hát oda benne világossá kell tenni azt is, hogy mi a biztonsági helyzet az urán dúsítással kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezt sem szabad megemlítés nélkül hagyni, és ezek majd a kiegészítések következnek. Honorevole Netz. Képviselő asszony. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, nem akartam igazán hozzászólni a vitában, mert Laki kollégám kiválóan összefoglalta, amit én is gondolok. De Belder úr, Belder úr Belder utolsó hozzászólása miatt azért két dolgot el kell, hogy mondjak. Egyrészt világos az, hogy az Európai Parlament Iránnal kapcsolatos jelentése, illetve az EU és ez ország közötti kapcsolatokról szóló jelentése nem szabad, hogy egy képviselő személyes véleményének adjon terepet, hanem a parlament többségi véleményt kell egy ilyen jelentésben megjeleníteni. Az, amit a kollega elmondott, nos, emiatt én attól félek, attól tartok, hogy talán a szövegébe ezt így belekalkulálta, és hogyha ebben a mm, helyzetben maradunk, akkor nagy aggályai vannak az egész jelentés kapcsán, és nagyon sajnálatos lenne az egész parlament számára, hogyha az Iránról szóló jelentés területet végül el kellene vetni. Most pedig e felé haladunk, hogy ezt majd vissza kell küldeni a szakbizottsághoz. Ugyanis ez fog bekövetkezni, hogyha a raportőr nem, tart figyel, nem veszi figyelembe a kollégák véleményét. Persze tudom, hogy mi az ő meggyőződése, de a kollégák meggyőződése ugyanolyan tiszteletre méltó, mint az övé. Eh, prendendo a lo spunto dell'intervento. Hát, a kolléga felszólaláshoz kapcsolatban szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók határidejének benyújtása november 19-a 18 óra, és november 30-án fogunk szavazni, tehát van még idő arra, hogy a jelentésről vitázzunk. Belder kolléga kap még szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Neitz kollégának nem kell aggódni egy percig sem a módosítók kapcsán, hogy mi lesz a szavazás eredménye itt az Európai Parlamentben. Csak ne gondoljuk azt, hogy a parlamentben a különböző vélemények kapcsán most melyik vélemény lesz az átütő erejű. Persze örömmel várom a módosító indítványait, ezeken komolyan el fogok gondolkozni, majd megszületnek a kompromisszumos módosító indítványok, de azért megvédőződve arról, hogy racionális érve érvekre van szükség, és nem bizonyos szimpátiák alapjára épülő véleményekre. Persze még messze mennek, és meggyőződhet arról, biztos lehet abban, hogy én nagyon sok mindenről alaposan elgondolkoztam, és tiszteletbe tartom persze az ön véleményét is. Nejc asszony, ne vegye rossz néven, de most én hozzám fordult, és nem, a parlament, nem az elnök felé mondta, amit mondott, ez így nem szokásos a parlamentben. Itt azt hiszem, hogy Belgiumban vannak komoly problémák azzal, hogy nem képesek kompromisszumra jutni. A munkák rendjével kapcsolatosan? A kollégával el, kolléga által mondottakkal kapcsolatosan. Én visszafogtam magam, nem, korrig, nem mondtam semmilyen kommentárt a hollandiai új kormány alakítással kapcsolatban, és kikérem magamnak, hogy az én országom beli politikai eseményeket ilyen módon értékelje. Másodszorban ez a reagálása is bizonyítja azt, hogy én pontosan is legérzékenyebb ponton nagyon is az igazságra tapintottam, és ezt vegye figyelembe. Grazie, io chiuderei. Köszönöm, én itt lezenem a vitát hiszen lejárt az időnk. Köszönetet mondok az együttműködésért, és találkozunk délután.